You don't need to mention it, of course. Nobody mentioned Colleagues, good afternoon. I think... Jó napot kívánok, tisztelt kollégáim, elkezdhetjük az ülést. Úgyhogy először is szeretném, hogyha jóvá hagynánk a napi rendet. Köszönöm. Van néhány elnöki hirdetményem. a március 5-i csütörtöki bizottsági ülésünkről. Ez az ülés elmarad, mert arra a napra nincsenek bizottsági ülések. Tehát ha csak az elkövetkező napokban egy sürgősségi ügy fel nem merül, akkor ezt az ülést eltöröljük. A koordinátorok a következő rendes ülésünket tehát Strasbourgban március 9-ére tették a napirenden a benchmarkokról és az EMVR jelentésről szóló szavazások is lesznek. Majd március 12-én az ECON és a Költségvetési Szakbizottság ismét közös ülést fog majd tartani az 55-ös szabályról, illetve az 55-ös cikk szerinti szabályról és az EFSZ-ről tartunk egy közös meghallgatást is, közösen a, közösen a költségvetési szakbizottságban, illetve a szakbizottsággal. Ez március másodikán kerül majd sorra fél négytől fél hétig délután Brüsszelben jó lehetőség lesz majd ez arra is, hogy a bizottság javaslatát megtárgyaljuk, az EFSZ-vel kapcsolatos javaslatát megtárgyaljuk a szakértőkkel. Ma lesz ugye az első véleménycsere, ennek, ebben a tárgyban az első közös ülésünk a Költségvetési Bizottsággal ma délután 5 órától. és majd megint eh, elmondjuk, hogy mi lesz az ütemterv ennek a jogszabályalkotási dossziénak. A digitális aláírás portállal kapcsolatos kísérleti projektet már eh, sokan ismerik. Ez egy olyan eszköz, amely digitális aláírását teszi lehetővé dokumentumoknak, például módosítóknak, úgy, hogy tableten, akárhol, egyetlen egy kattintással több tag több módosítást is aláírhat. Ez egyszerűen csökkenti majd az ilyes, ilyen, ilyen tevékenységekre fordított időt. Ugye jelenleg faxsal és PDF-ekkel operálunk ebben az ügyben. A kísérleti projekt tavaly kezdődött el, és az eleinte felmerülő problémákat most már mind kiküszöbölték. Tréningeket tartottak az állomány több tagjainak az elmúlt hónapokban. Ez a DISP rendszer, tehát én elmondom, nem, hogy nem kötelező, de jó lenne, hogyha, mind, hogyha elfogadnánk egy megállapodást, hogyha lehet mindenki ezt használja. Természetesen, aki semmiképpen nem akarja használni, az elállhat tőle, de azt is szeretném, hogyha a nyári szünetben egy kicsit gyakorolná mindenki, hogy aztán minél magabiztosabban kezelhesse. Lesz majd a tréninggel kapcsolatban az elkövetkezendő napokban lehet jelentkezni Február 4-én összeült a három intézmény, és a harmadik fizetőfelek az EBH kötelező mediációjának felügyelete és egyéb témákban előadta az álláspontját, és az ezzel kapcsolatos szövegen most is dolgoznak az alkalmazottak annak érdekében, hogy összeálljon a következő trialógusra egy szöveg. A következő trialógus ülés majd március másodikán hétfőn kerül megrendezésre. Ez volt az elnöki hirdetmények, közlemények sora. A következő napirendi pontunk az értékpapír finanszírozási ügyletek, jelentés tétele és átláthatósága. E, elnézést, a tolmács javít, éves adóügyi jelentés. Éve Kylie a jelentéstevő. Köszönöm szépen, kollégáim, az egyik legfontosabb prioritás, amelyet a Európai Parlamenti ben megállapítottunk, az adóügy rendezése. És az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésénél meg kell említeni, hogy a bizottságot és a tanácsot is nagyon sokszor kértünk már arra, hogy legyenek változtatások, de eddig ezekre nem reagáltak. Most megpróbálunk minél politikai jellegű döntést hozni, illetve papírt készíteni. Ugye a LuxLeaks és a SpaceLeaks is különböző információkkal állt elő az utóbbi időben, és ezért nagyon fontos, hogy a parlament kialakítson egy belső álláspontot ezzel kapcsolatban, és kérdést tegyen föl arra, hogy arra vonatkozólag, hogy miért nem történik semmi az adóról szóló éves adóügyi jelentés a parlament számára igen fontos téma. Úgyhogy azok az nagyon sok érdek fűződik ehhez, különböző vélemény, nagyon sok módosító is érkezett a véleményhez, 300 ehhez, ehhez, ehhez a jelentéshez. Nagyon sok olyan kolléga van, aki szeretne azokra a témákra koncentrálni, amelyek a szociális igazságosságról, és ez, er, erről a erről a szempontról szólnak inkább, aztán a nyereség, a tőkeivel kapcsolatos bevétele, és azoknak a pénzügyi eszközöknek az ellenőrzése is fontos nagyon sokak számára, amelyek segítségével el lehet kerülni az adót. A tranzakciós díjjal kapcsolatban nagyon sok javaslat érkezett, azt, javaslák, azt javasolják, hogy a jelenleginél még szélesebb kört foglaljon magába, és aztán azt vagy a klímaváltozása, vagy a stratégiai befektetésekkel, beruházásokkal kapcsolatos alapokba folyósíthatjuk tovább. Sok kolléga aggódik amiatt, hogy a közös társasági adó alap ugye nem mozdul előre, ezért ezzel kapcsolatban is sokan nyújtottak be módosító indítványt. Az európai vállalkozások versenyképessége és az adó ügy szempontjából ez nagyon fontos. Aztán az adóversennyel kapcsolatban is érkeztek módosítók. És, és, szeretnénk harmonizálni az adófizetők, illetve a vállalkozások érdekei között felálló fennálló egyensúlyhiányt, ezért nagyon sokan pontosan az európai szemeszteren keresztül ennek eszközével szeretnének ezen változtatni. A kompromisszumokkal kapcsolatban az a feladatunk, hogy most felelősséget vállaljunk ebben az ügyben. Egy politikát kell kialakítanunk, amely az agresszív adótervezés, az adó elkerülés, az adócsalás megelőzését használ, megelőzésére fordítható, illetve az adórés csökkentését irányozza elő. Azon kívül a jó gazdaság irányításra sokkal egyszerűbb adórendszerekre van szó, illetve arra, hogy a vállalkozást, illetve a versenyképesség növelését bónuszokkal javítsuk, illetve hogy támogassuk a KKV-k ügyét könnyítsük meg az ő helyzetüket megértjük az adóügy szociális következményeit is, hiszen ezek a társadalom jobban kiszolgáltatott rétegeit nagymértékben sújtják. Olyan kérdésekről is volt szó, amelyek arról szóltak, hogy milyen politikai intézkedéseket lehetne hozni a különböző célok elérése érdekében, de itt a dánok fenntartásokkal éltek, például az adóparadicsom definíciója kapcsán, illetve az adócsalást segítő személyek vagy intézmények szankciójával kapcsolatban. A nyeresség átcsoportosítás ról is szó volt, illetve az adózás költségeinek csökkentéséről is. Mindezekkel kapcsolatban fontos a minél nagyobb átláthatóság, a minél kisebb adminisztratív teher, és az, hogy a multinacionális vállalatok nyereség átcsoportosítása egyik országból a másikból átlátható legyen. Ezért nagyon fontos, hogy a parlament teljes határozottsággal kiálljon minden olyan nem átlátható gyakorlat ellen, amely az adófizetők jogi biztonságát és a versenyképességet torzítja, illetve rontja. Úgy tűnik, hogy egyelőre nincsen közös álláspont a továbbiakat illetően. Sok olyan adózásról beszéltünk, amely amely kapcsolatban jó javaslatok érkeztek, ezek mind növekedés ösztönzőek lettek volna, de még mindig nagyon sok a kétség. Aztán az információ szivárogtatók, a whistleblowers kérdése is felmerült, erről is kell beszélnünk, hiszen nagyon fontos, hogy védjük meg azokat, akik az adócsalást leleplezik, ahelyett, hogy megbüntessük őket az éves adőgyi jelentés tehát a sok véleménykülönbség mellett egy, egyet megmutat azt, hogy mindenki igazságos, társadalmilag felelős és vállalatbarát politikát kíván az Európai Unióban kialakítani. Elnök, köszönöm szépen az Éva Kájlinak, Éva Kájlinak most Deodó Dimitrius Tolóján az EPP árnyékjelentéstevője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy Kylie asszony munkáját és kiváló együttműködését megköszönöm, nem csak a néppárttal, hanem minden frakcióval kiválóan működött együtt, és ezen az együttműködésen alapulva elmondhatom, hogy majdnem minden módosítóban megegyeztünk. De vannak olyan kompromisszumok, néhány közülük, amelyel kapcsolatban eltér a véleményünk. Például az i kompromisszumos módosító ilyen, amely arra szólít szólítja föl az Európai Bizottságot, hogy tanulmányozza, hogy az a vállalat, vállalati adónak le, lehetne-e minimum rátája. Ezt a javaslatot nem támogatjuk. Az elkompromisszum B bekezdésével kapcsolatban úgy gondolom túlzás minden tagállamot arra kérni, hogy hogy a nemzeti adópolitikájuknak a spillover szempontjából történő értékelését úgy is elvégezzék, hogy lássák, hogy a harmadik országokra, fejlődő országokra milyen hatással vannak. Ezt túlzásnak tartjuk. A Z kompromisszum arról szól, hogy üdvözöljük az információk átadását, az olyan információkét, amelyek a LuxLeaks-en keresztül kerültek nyilvánosságra. Mi ezt az üdvözlést nem támogatjuk, hiszen nem szeretnénk arra ösztönözni az polgárokat, hogy CD lopás útján hozzanak nyilvánosságra ilyen adatokat. A negyedik kompromisszum A preambulum bekezdése A fejezet, az adóelkerülés, adó ö, csalás, adókijátszás, agresszív adóeltervezés definíciója ö, szerepel itt. Én úgy gondolom, mi úgy gondoljuk, hogy inkább szakértőkre vagy minisztériumokra kellene bízni a definícióknak a kialakítását. Amikor ezeket a definíciókat el, elolvastam, tehát az adócsalás és az adóelkerüléssel kapcsolatos definíciókat, akkor egyszerűen nem értettem, hogy legális, illetve illegális szempontból mi a különbség köztük. Aztán részenkénti szavazást szeretnénk kérni a 145, 149 és 247-es módosítóval kapcsolatban. Azt 145-össel kapcsolatban van egy második rész, amelyet nem támogatunk. Itt ez arról szól, hogy a bizottságot felszólítjuk arra, hogy közös, kötelező szabályokat alakítson ki a közös konszolidált társasági adóval kapcsolatban az adó elkerülés végén egy külön bizottságban, amely ezzel kapcsolatban majd konkrét javaslatokkal fog élni. 100 49-essel kapcsolatban is részenkénti szavazást szeretnénk kérni. Ez a, az információ cserébe szeretné bevonni a fejlődő országokat is. Itt egy átmeneti időszakot is javasol. Az első részével egyetértünk ennek a módosítónak, de a másodikkal nem. ...247-es, ezzel kapcsolatban is részenkénti szavazást fogunk kérni mert az első rész nem tudjuk támogatni. Ez a rész kéri a bizottságot, hogy teljes mértékben ő építse be a pragmatikus adókoordinációt az európai szemeszterbe. Mi úgy gondoljuk, hogy az európai szemeszter be, be lehet ezt építeni anélkül is, hogy erre külön felszólítsuk a bizottságot. És még egyszer köszönöm a jelentéstevő asszony kiváló munkáját. Köszönöm szépen. Az ECR frakció árnyék előadója Szempolterho következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt előadó, ahogy mondtam már az árnyék előadók ülésén, sajnos a jelenlegi formájában nagyon-nagyon nehéz az ECR frakció számára az, hogy támogassa ezt az éves adóügyi jelentést. Először is a jelentést sokkal szelektívebben kellett volna megírni, jelenlegi formájában túl átfogó, ugyanis az adózás az a tagállamok szuverén ügye, és meggyőződésünk, hogy ennek így is kell maradnia, gondolom ez önöket nem lepi meg. Hát általánosságban az adózással kapcsolatban ez a véleményünk, és nem is értjük, hogy miért kell az EU-nak bármifajta tanácsot adni a tagállamoknak adóügyekben. ügyekben adóigazgatási kérdésekben, tulajdonra kivetett adó, pénzügyi tulajdonra kivetett adó, és így tovább témákban, amikor egész egyszerűen ez nem az EU kompetenciája. Az a véleményünk, hogy itt nem lehet semmifajta komparatív előnyt sem elérni. Az a véleményünk, hogy a jogi legális adóverseny az EU-n belül teljesen jó, megfelelő dolog, tehát az adóharmonizációval és adókoordinálással kapcsolatos javaslatokat nem tartjuk elfogadhatónak EU szinten. Az önkéntes információcserét a tagállamok között támogathatónak tartjuk az adóelkerülés és adócsalás elleni küzdelem támogatására de az EU-tól érkező adópolitikai tanácsokat nem látnánk szívesen, és továbbra is óvatosan közelítenénk ezt a az együttműködést. Mindenképpen önkéntesnek és nem kötelező jellegűnek kell, hogy ez legyen, ahogy a bizottság is ezt megjegyezte. Sokkal politikaibb ez a jelentés, mint amilyennek lennie kellene. Ez az LCR e problémája, tehát nekünk már a kiinduló pont sajnos komoly gondot okoz. Köszönöm. Köszönöm, Peró úrnak mondja az elnök úr. Hát vannak olyan esetek, ahol a parlament tehát egyébként érinti az ügy, a szerződések értelmében a parlamentek konzultálnak, és az azt jelenti, hogy a parlament kompetenciájába is tartozik ez a kérdés, különben speciális eljárás keretében nem konzultálnának a parlamenttel. Most akkor a liberálisok ö, képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm az előadó asszonynak, Káli asszonynak a munkáját, mert nagyon jó kiinduló pontot eh, készített, és eh, hogy figyelembe veszi a módosító javaslatainkat, ezt is megköszönjük, illetve a többi árnyék előadó munkájáért is szeretnénk köszönetet mondani. Sok minden elhangzott már arról, hogy eh, hogyan állunk a témával, és hogy mi történt a legutolsó ülésen. Ugye a parlament úgy döntött, hogy felállítja ezt a külön bizottságot, amely megvizsgálja az Európai Uniós tagállamokban eh, adóügyekben hozott intézkedéseket. Eh, elég átfogó ennek a hatásköre, és eh, ajánlásokat is fog majd tenni ez a bizottság a jövőre nézve. Hát mi ezt nagyon támogatjuk, örülünk ennek. Az adóelkerülés, illetve az agresszív adótervezés témáját meg kell vitatnunk átlátható módon, a tényekre és számadatokra alapozva, és nem pedig egyes országokat vagy egyes eseteket citálva csak. Ami ezt a szakbizottságot illeti, ezt a külön bizottságot illeti, azért legyünk óvatosak, és ne vonjunk le következtetéseket túl korán. Várjuk meg, amíg a bizottság elvégzi a munkáját, és az összes tényt, információt, adatot figyelembe vesz. Tehát ennek fényében nem tudunk túlságosan konkrét módosítókat támogatni, de vannak olyan módosítók, amelyeket szívesen támogatunk, például az automatikus információcsere, a kis és középvállalkozások számára az akadályok eltávolítása, a terhek könnyítése, a közös és globális megközelítés az adó elkerüléssel szemben, illetve az agresszív adó tervezéssel szemben van problémánk, ezt említettük már az árnyék előadók találkozóján, olyan módosítókkal, amelyek a tagállamok fiskális autonómiáját érintik, például a környezetvédelmi adók vagy a társasági adók esetében. Az új adónemek kiválasztása is véleményünk szerint a tagállamokra tartozik, és ugyanez vonatkozik a tagállamok és harmadik országok által megkötött adóegyezményekre, és hát a legtöbb kompromisszumos módosítót azt teljes mértékben tudjuk támogatni, és köszönöm szépen még egyszer az elvégzett munkát. Köszönöm szépen, a GUE frakció nevében Matthias kolléga következik. Köszönöm szépen, nem én leszek, mert a Dimitris nem tud eljönni, úgyhogy helyettesítem őt. Kérte, hogy olvassam el az ő összefoglaló véleményét, úgyhogy most ezt megteszem. Mi szeretnénk köszönetet mondani a jó munkáért, és az árnyék előadók hozzájárulásáért is. Nagyon fontos az adó elkerülés problémája, és nagyon sürgős az, hogy ezzel szembeszálljunk. Véleményünk szerint eh, ez a jelentés jó irányba indult el, nagyon sok jó eleme van, sajnos ennél tovább nem megy. Persze az általános intézkedéseket, amit felvett, támogatni tudjuk, de úgy látjuk, hogy konkrétumok nincsenek benne. Nincs társadalmi igazságosságra vonatkozó konkrét lépés, amit javasol. De nekünk az a benyomásunk, hogy a politikai akarat mellett gyakorlati lépések is kellene, kellenének, hogy legyenek, a bizottság ezeket nem tette meg. Sajnos a parlamentnek nincsenek jogi eszközei arra, hogy az adócsalást és adóelkerülést büntesse. Mi viszont az igényeinket megfogalmazhatjuk, tehát egy kívánságlistát meg lehet fogalmazni, nyomást lehet gyakorolni a bizottságra annak érdekében, hogy minden nemzetközi szerződésben ez benne legyen, vagy hogy a multinacionális cégekkel szemben figyeljünk oda, az offshore cégekkel szemben lépjünk fel, az adóparadicsomokkal szemben, és így tovább. Tehát er, ezt a nyomásgyakorlási lehetőséget a parlament miért nem használja ki, ezt mi elítéljük, ezt most ki kellett volna használni. Azzal, hogy vizsgálóbizottságot állítottunk fel, azt érjük el, hogy egy részletes tanulmány készül, és a tények, információk nyilvánosak lesznek. Ez aztán a cél intézkedések végrehajtását lehetővé teszi. A frakció véleménye az, hogy az egyik legfontosabb dolog az kell lenne, hogy legyen, hogy az adóterheket a munkáról át kellene helyezni máshová, jó minőségű munkahelyeket teremteni, növekedést támogatni. Tehát inkább a nyereséget kellene adóztatni. A második dolog, hogy átfogó stratégiát kellene létrehozni annak érdekében, hogy jogi intézkedések legyenek, amelyek segítségével a multinacionális cégek tranzakcióit és nyerességük keletkezését nyomon tudjuk követni. A harmadik dolog az offshore cégek és adóparadicsomok elleni küzdelem, és a negyedik pedig, hogy legyen az eurozónában minimális társasági adó. Ami nagyon fontos az adócsalás és adóelkerüléssel szembeni küzdelemben az, hogy ezeket az intézkedéseket hosszú távú alternatív politika részeként hajtsák végre. Szociálisan igazságos politikára van itt szükség, amely elosztja a javakat, növekedést teremt, és a tagállamok, adófizetők, állampolgárok érdekeit képviseli az Unióban. Köszönöm. Uh, now for degree. Köszönöm zöldek részéről. Köszönöm. Én is szeretném Évának és az asszisztenseinek megköszönni ezt a munkát. Rendkívül bonyolult adójelentésről van itt szó, nagyon sok módosítót adtak be ehhez. Eh, én eh, úgy gondolom, hogy üdvözölni lehet azt, hogy komolyan foglalkozunk az adó eh, versennyel, és megpróbáljuk előállítani azt a pénzt, amit civilizált társadalmak infrastruktúrájának működtetéséhez szükséges. Sajnálatos, hogy nem tudjuk, nincsenek meg még azok a lehetőségeink, hogy minden dokumentumba betekinthessünk, ugyanakkor örülünk annak, hogy a speciális bizottságot felállítják ezen a héten, és remélhetőleg véget vethetünk ezeknek az adó megállapodásoknak, amelyek mindannyiunkat veszélyeztetnek. Két szerepről itt, két szerepe van az adózásnak. Az első a közkiadások finanszírozása, a másik egy stratégiai cél, amelynek révén a magatartásuk megváltoztatására lehet bírni az egyéneket, illetve a vállalkozásokat is. Valaki azt mondta itt, hogy mindenki elkerüli az adózást. Én azt gondolom, hogy politikánk célja az kell, hogy legyen, hogy társadalmilag ne legyen egy ilyen kijelentés elfogadható, és mindenki érezze magát, érezze kínosnak, vagy akár szégyenteljesnek azt, hogyha adót kerül el. Eh, ez eh, ennek a parlamentnek lehetne az egyik célja, és azt remélem, hogy eh, a jogalkotási munkánkban e felé, az eredmény felé menetelhetünk. Ki kell használni az adózás stratégiai lehetőségeit. Ebben a vonatkozásban a jelentés nem megy elég messzire. Az év végén Párizsban klíma tárgyalások lesznek, én azt gondolom, hogy a környezetvédelmi és az energiaadózásra mégsem fordítunk megfelelő figyelmet ebben a jelentésben. A fosszilis üzemanyag lobby mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy elkerüljék azokat az ösztönzőket az adórendszerben, amelyek révén közelebb kerülhetünk a széndiokszid kibocsátás nélküli gazdaság létrehozásához. Köszönöm, mondja az elnök. Catch the Eye felszólalás következik. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Az éves eh, adózási jelentés arról beszél, hogy globális együttműködésre van szükség eh, az adóigazgatásban, ami kezd kialakulóban lenni, ugyanakkor azt gondolom, hogy eh, itt a 28-ak között vannak olyan országok, és én is egy olyan országból jövök, ahol még a közelmúltban is eh, friss eh, hírként beszéltünk a LuxLeaks-ről, illetve a tax rulingokról. Itt eh, a harmonizáció mellett szólunk, kitekintéssel a versenyre is. Minden tagállamnak el kell végeznie a házi feladatát az adózási verseny nem feltétlenül rossz dolog, az adó elkerülés ellen kell fellépni. A vállalkozások nyilvánvalóan meg fogják keresni azokat az országokat, ahol kevesebb adót kell fizetni, mert a, a, egyes országokban tényleg nagyon magas az adóteher. Adott esetben megfontolják azt is, hogy az EU-n kívülre telepítsék át tevékenységüket. Tehát olyan terhekről van szó, amelyek a vállalkozásokat sújtják. A vállalkozások adóztatása mindenféle adón keresztül jelentősen eltér egyik országtól a másikig, vagy egyik ágazattól a másikig. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy egyenlőbb legyen a helyzet? Amennyiben az adó egyenlőségről beszélünk, akkor nem lenne jó, hogyha a speciális bizottság eh, részéről eh, Juncker, illetve ezen a bizottságon Juncker és Verhofstadt is megjelennének, és eh, gyakorolnának némi hát akár ön, önkritikát is. Thank you, rapporteur. Köszönöm, raportőr. A, lezárja a vitát, mint ahogy önök is tudják. Egy sor dologban megegyeztünk, 300 módosító érkezett, kompromisszumokat próbáltunk eh, kidolgozni, ugyanakkor folytatnunk kell még a beszélgetést más dolgokról. Éppen ezért itt én csak arra szorítkozom, hogy megköszönjem a kollégáknak a konstruktív hozzáállást, javaslatokat, tanácsokat, nagyszerű együttműködést az árnyék előadókkal, és arra kérném őket, hogy ezt folytassuk ugyanebben a szellemben a jövőben is, a legtöbbünk úgyis majd részt vesz a speciális bizottságnak a munkájában. Megköszönöm még az asszisztensek munkáját, Markusnak és Irénnek és Benoának a munkáját. Köszönöm még egyszer. Thank you very much. The vote is... Köszönöm. Ahogy azt tudják, a szavazásra holnap kerül sor. Köszönöm mindenkinek a munkáját, az árnyék előadóknak is. Következik a következő napi rendi pontunk. Ott van egy kis változtatás. Szóru úr jelentésével kezdjük, aki a részvénytranzakciókról, illetve értékpapír finanszírozási tranzakciókról fog beszélni. I will keep it in my mind. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghi shadow rapporteur. Kedves kollégák, néhány héttel ezelőtt nyújtottam be az értékpapírfinanszírozási ügyletek jelentéstétele és átláthatóságáról szóló anyagomat, akkor volt alkalmam arra, hogy meghallgassam a többi árnyékelőadó véleményét és a szakbizottság többi tagjainak véleményét is. Úgy döntöttünk, hogy a módosítók benyújtásának határidejét meghosszabbítjuk, és ez azonban nem jelenti azt, hogy a jogalkotási folyamat meghosszabbodik körülbelül olyan 150 módosítót nyújtottak be, és megköszönöm az összes képviselőnek a módosító indítványait, nagy figyelemmel olvastam ezeket. Voltak több árnyékelőadó által közösen benyújtott módosítók, tehát ez azt jelenti, hogy egyfajta kompromisszum született, és jelentős képviselőt reprezentálnak ezek. Az EFTD is benyújtott több módosítót, ők nem jelöltek árnyék előadót, tehát így nehéz volt a munkát végezni. Örömmel láttam, hogy több módosító is ugyanabban az, ugyanabban az irányban mutat, és az én általa benyújtott módosítókat támogatja. Van még egy-két olyan pont, ahol a vélemények eltérnek egymástól, de bízom abban, hogy sikerül majd kielégítő megoldást találni az Egyeztető Bizottságban, triológusokon, már dolgozunk egyébként a lehetséges kompromisszumokon, és pontosan ezen a héten lesz az első alkalom, hogy az árnyékelőadók erről beszélhetnek. Engedjék meg azt is, hogy egy-két részletre kitérjek, de csak azokra, amelyek a legrelevánsabbak, így hogy átolvastam a módosítókat. A kettes cikk, ugye a hatály, az első ilyen pont, amelyre érdemes kitérni. Erről már vitatkoztunk, de érdemes egy picit elmélyíteni. És ugye arról beszéltünk, hogy a központi bankok rendszerét vegyük-e figyelembe, a, és az átláthatóság, illetve a kommunikációra vonatkozó kötelezettséget. Gondolom mindenki emlékszik arra, hogy már elmondtuk, hogy egyrészt a központi bank, monetár, a központi bankok monetáris és egyéb műveletei azok bizalmasan kezelendők azért, hogy ezek a megfelelő hatást elérjék, tehát itt van egyfajta ilyen titoktatási kötelezettség, vagy ilyenfajta kötelezettség, és akkor a másik oldal a kommunikáció és az átláthatóság. Én az első érgelést, érvelést, hozzáállást értem, érthetőnek tartom, de több különböző javaslat is született egyébként, amely mind arra mutat, hogy egy picit másképpen fogalmazzuk ezt meg, vagy másképp közelítsük ezt meg, tehát az értékpapír finanszírozási ügyletek véglehajtásával kapcsolatban. Most tartottunk ott, hogy szeretnénk azt, hogy a monetáris politikai intézkedések hatékonysága nagyobb legyen, viszont azt is szeretnénk, hogy az átláthatóság nagy legyen. A liberálisok, az ECL, illetve a néppárt a 2015-ös módosítót közösen nyújtotta be, amely ebbe az irányba megy, hogy hogyan lehetne valahogy mind a két oldalát megerősíteni ennek az éremnek, amiről beszéltem. Aztán hármas cikk, itt szerepelnek a meghatározások, és Hát itt is azért még el lehet mélyíteni a dolgokat, a jogi szempontokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a szükséges megoldáshoz eljussunk, tehát erülni a felügyeleti arbitrást, tehát hogy ugye válogatni lehessen, és a piac így működjön, a tevékenységét mindig ehhez igazítsa, hogy megtalálja a kiskapukat egy érintett szabályozás esetében. Tehát most dolgozunk egy olyan megoldáson, amelynek a segítségével az eredetileg kívánt megoldást elérjük, tehát hogy ne lehessen ilyenfajta arbitrást megvalósítani. A négyes cikk ugye konkrétan a műveletekről szól, itt több módosító is született, amelyeket figyelemmel olvastam, de vannak közülük olyanok, amelyeket nagyon nehéz alkalmazni, tehát a jelentéstételen túl még további felelősséget is ki szadni, vagy meghatározni, ez túlságosan sok lenne. Tulajdonképpen nehéz tenni azt, hogy, a, hogy ilyen szolgáltatást akkor egyáltalán valamilyen intézmény nyújtson, hogyha túl sok kötelezettséget ír elő a jogszabály. Aztán van még két dolog, amely legalább kettő, a 20-as és 21-es cikk, amelyel kapcsolatban több módosító indítvány is született. Itt úgy látom, hogy ezek között a különbség elég pici, tehát ezek összeegyeztethetők ezek a módosítók. A 28-as cikkhez is születtek módosítók, amelyek fokozatosabb megközelítést javasolnak például, és precízebb megközelítést. Van egy olyan pont, amely egy picit bonyolultabbnak tűnik, A 204-es módosítóra gondolok itt konkrétan, itt az újbóli felhasználásról van szó, és az a cél, hogy, vagyis hát azt szerepelt a módosítom, hogy a rendelet hatáját, egy kicsit hatókörét szűkítsék, mert gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a szereplők, a piaci szereplők 90%-a beleesik ebbe a kategóriába. Most, ha egy ekkora derogációt alkalmaznak, akkor a rendelet alkalmazása alól a 90% mentességet kap, akkor ennek a rendeletnek nem sok értelme van. Várjuk még az árnyékelőadók véleményét is ezzel kapcsolatban. Zárásként pedig azt mondom, hogy bizonyára tudják, és én is mondtam, hogy a 15-ös cikkbe több, módosító, több módosítás is bekerült, a pénzügyi stabilitási testület létrejött ugye októberben és így tovább. Ezekkel a módosítókkal kapcsolatban is folytattunk vitát, és a, én frakciómon kívül a, a zöldek, a GUE, az FTD úgy gondolja, hogy még a herkatokkal kapcsolatban a biztosítékokról be kellene itt valamit építeni. A liberálisok, az EPP és az ECR frakció azt kéri, hogy halasszák el ezzel kapcsolatban a meghozandó intézkedést. A véleménykülönbségtől függetlenül én úgy gondolom, hogy az eredeti kiindulálláspontokhoz képest előbbre léptünk, és most nem arról van szó, hogy a herkatokkal kapcsolatban keretet vezessünk be, hanem inkább már ennek csak a megvalósítása, az időkeretei, hogy milyen módon tesszük ezt, ez a vita témája. Tehát meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket, szerintem lehetséges a kompromisszum ezen a téren is. Most meghagyom a lehetőséget, hogy az árnyék előadók is szóljanak. Megköszönöm még egyszer mindenkinek az együttműködést, a rendelkezésre állást és a kiváló módosítókat. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank, Renato. Köszönöm szépen, Renato. És eh, Danuta Hübnernek adom meg a szót. To start by saying... Köszönöm, azzal szeretném kezdeni, hogy, köszönöm, azzal szeretném megkezdeni, hogy ez a rendelet javaslat az nem az ilyen jellegű tranzakcióknak az átfogó rendelete, hanem csak a bejelentés, illetve az átláthatóság kérdésével foglalkozik, és én azt gondolom, hogy a problémák egy része, amivel foglalkoznunk kell a kompromisszumok kidolgozása során, az az SFT-k körében kezelendő egyéb kérdések tárgyalását is jelentheti, ami túlmutatna ennek a rendelettervezetnek a céljain egy kicsit, amikor majd leülünk kompromisszumokat kötni, és kialakítjuk a végső változatait a kompromisszumoknak, akkor én azt remélem, hogy hogy majd látszani fognak a, a kompromisszum lehetőségek, amelyek most még a módosítókból esetleg nem látszanak. E, én magam most e, leginkább azokról a módosítókról beszélnék, amelyeket vagy én nyújtottam be, vagy többekkel együtt nyújtottunk be. E, a KKV-kkal kapcsolatban Renátének megköszönöm azt, hogy mind, Renátónak megköszönöm, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a KKV-k terheit csökkentsük. Itt eh, különösen a bejelentésről eh, van szó akkor, amikor pénzügyi eh, jellegű szolgáltatóval üzletelnek vagy kötnek tranzakciót. Én azt remélem, hogy a bejelentési kötelezettséget a KKV vonatkozásában így megfelelően tudjuk majd szabályozni. További definíciókra van szükség, egy részük hiányzik a rendeletből, éppen ezért én három vagy négy definíciót még itt felvennék a listába, remélem, hogy erről is találunk majd majd valamilyen megoldást. Ami a jelentés tételt illeti, a, az ESMA-hoz vagy a nemzeti kompetens hatóságokhoz legyenek benyújtva a, a jelentések, és mennyire legyenek részletesek. Én azt gondolom, hogy az agregált adatok elégségesek, tehát ez, ez elégségesnek tűnik. Ami a herkatot illeti, ott nagy a megosztottság, és azt gondolom, hogy a végén is megosztottak leszünk. Itt nem arról van szó, hogy egyesek közülünk szeretnék, mások pedig nem szeretnék szabályozni a herkatot. E, a rendelkezésünkre álló információ és a rendszer tudatában egyesek közülünk még nem állnak készen arra, hogy a herkattal ebben a rendeletben foglalkozzanak. Ezért is e, voltam én híve a kezdetekben egy felülvizsgálati záradéknak, és eh, ezért is eh, történt javaslat egy 18 hónapos időszakra, ami azt jelenti, hogy a rendelet hatályba lépése után az EBA és az ESMA letesznek az FSB-kről, eh, az FSB munkájáról, herkattal kapcsolatos munkájáról jelentést a megnevezett intézmények asztalára, és, illetve a bizottság asztalára leginkább, és ezt követően a bizottság eh, elemezve a hatásokat nyúlhat hozzá a herkatokhoz, ugyanis a herkatok eh, szabályozása az a piaci felek és a piacon szereplő eh, ilyen-olyan vállalkozások részére biztonságot jelenthet. Remélem, hogy egy másik témában is sikerül megállapodnunk, a kollaterális tranzakciók vonatkozásában remélem, hogy sikerül megállapodnunk, ami a legjobb lesz a piacnak, mégpedig olyat, ami a legjobb lesz a piacnak. Ami a ttc t illeti, ott pedig én a title transfer híve vagyok, ön pedig ezt ellenzi, ha jól értem. Én azt remélem, hogy ott egy olyan megszövegezést fogunk tudni találni, amely melyenek révén el tudjuk eh, kerülni a eh, piacok eh, destabilizálását. Itt tehát van egy ellentmondás köztünk. Emellett más árnyékelőadókkal is megállapodtunk arról, hogy ne csak a tranzakciók jelentéséről legyen szó, hanem a pozíciók jelentéséről is, tehát értékpapír kölcsönadásnál, vagy más kölcsönadásnál szintén azt gondolom, hogy a pozíció jelentés az, az jobb, mint a tranzakciós jelentés a kétoldalú jelentés, illetve a double-sided, illetve one-sided jelentés, bejelentés közti különbségekről már sokat beszéltünk. E, nyilván a double-sided mellett is lehet érveket felhozni, e, de természetesen ellene is, tehát az ellen, hogy mindkét fél bejelentést tegyem. E, ezért is alakult ki egyfajta kompromisszum, amelynek alapján a e, counterpartik e, e, delegálható a jelentési kötelezettség, tehát ebben az értelemben kötelező lenne a jogi keret. Az ESMA-tól pedig azt reméljük, hogy a közeljövőben túllép majd ezen, az állapoton, és átgondolja azt, hogy hogyan lehet a duplikációt, tehát a megkettőzést, a bejelentések megkettőzését megakadályozni, illetve felszámolni, és hogy tényleg szükséges -e ez a megkettőzött bejelentés. Ráadásul azt gondolom, hogy ezt az egész jelentést eh, egyfajta fokozatossággal kell életbe léptetni, ezt a fokozatosságot pedig egy delegált aktusban lehetne szabályozni. Ezek tehát azok a pontok, ahol még problémáink vannak. Ezen kívül még a központi bank vonatkozásában vannak köztünk viták. Én azt hittem, hogy már volt egy kompromisszum ezzel kapcsolatban, remélem, hogy meg is fogunk tudni állapodni, ami a monetáris politikát is biztonságban tartja egyfelől, másfelől viszont mégiscsak az ilyen tranzakciókkal kapcsolatban kellő mértékű információt ad, mert hát a központi bankok is részt vesznek. Swinburne asszony helyett, aki nem tud eljönni, Fotához úrnak adom meg a szót most. Köszönöm. Először is, eh, tehát Swinburne asszony, a jelentéstevőnk eh, sajnos nem tud ma eljönni, ezért el, elnézést kér, sajnos megbetegedett, és ezért fogok a nevében én szólni. Nagyon eh, technikai jellegű ez a téma, és örült neki, hogy az árnyék jelentős tevők között nagy volt az egyetértés azokra a módosítókra koncentrált, amelyek segítségével kis javításokat tehetett. A jelentés és bejelentéssel kapcsolatban az, a, az lenne a fontos, hogy a követelményeket egy kicsit csökkentsük, hogy az adminisztratív terhek csökkenjenek a vállalatok számára. Tehát például a jelentéstételi tranzakciót, ha lehet, akkor lehessen másik félre delegálni. Ez különösen az olyan pénzügyi felek számára fontos, amelyek nem rendelkeznek saját jelentéstételi eszközökkel. Másik pedig a közzététellel kapcsolatos követelmények már a jelenleg is érvényes útmutatók alapján kell, hogy kidolgozódjanak. Támogatjuk azt, hogy ez legyen kötelező jellegű, de rend, nem szeretnénk azt, hogy a már magasabb közétételi szintet alkalmazó vállalatoknak csökkenteni kelljen a sztenderdjeiket. A vállalatokkal és hitelintézetekkel kapcsolatos közvetételi szabályokkal kapcsolatban Ké szeretne szeretné, hogyha koherensebb lenne a mások szabályokkal való összefüggés, ezért szeretné, hogyha a nem pénzügyi jelentésről szóló irányelvet, irányelvel összehangolnánk ezt. A definíciókkal kapcsolatban már korábban is jelezte ki, hogy nem ért egyet a jelentéstevő újrafelhasználással kapcsolatos definíciójával, és néhány javítást tett annak érdekében, hogy ez világosabb legyen. Ezen a területen az is fontos, hogy a szabályozás a világosságot javítsa, viszont a jogilag stabil koncepciókat ne kérdőjelezze meg. A jelentéstevő definíciója úgy alakult ki, hogy ki szeretné, hogyha ezt jogi szempontból alaposabban megvizsgálnánk. A herkató kérdésével kapcsolatban egyetért Kay azzal, hogy ezeknek nem kellene ide tartozni, hiszen az FSB ezzel kapcsolatban még mindig véglegesíti a véleményét. Tehát amíg ez nem zárul le, addig nem lesz koherens a a kérdés, inkább egy felülvizsgálati záradékot kellene itt készíteni. Azon kívül kéri, hogy különösen nagy figyelmet fordítsunk a különböző szabályozó, szabályozási rendszerek összehangolásához, a MIFID és a és a CRD-vel kapcsolatban pontosan az volt a gond, hogy nem volt elég idő a technikai kidolgozásra a parlamentnek rengeteg oldalt kell elolvasni nagyon rövid idő alatt annak érdekében, hogy a nagyon szoros határidőket be tudja tartani. Kéj, A szabályozási technikai feltételeken, határidejével kapcsolatban, tehát módosítást annak érdekében, hogy legyen elegendő idő arra, hogy ezeket kidolgozhassuk, illetve hogy legyen bizony, bizonyos rugalmasság annak érdekében, hogy ezeknek a minőségét javítani tudjuk, és ezzel az ellenőrzési jogainkat megfelelőképpen tudjuk gyakorolni is. Köszönöm szépen. Debáker úré az Alda nevében most a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az jelentéstevő munkáját is. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy azért vagyunk itt, hogy az SFT szabályozás csökkentse a rendszer szintű kockázatokat, és annak érdekében, hogy a e, szabályozott szektoron kívül dolgozó, illetve működő intézetek is e, megfelelőképpen működjenek. Ez a legfontosabb célunk, de az is nagyon fontos emellett, és Kay is ezt mondta, hogy nagyon fontos e, dolgokon kell elgondolkodni, például azon, hogy a jól működő piacokat tartsuk meg, ahogy vannak, és ne terheljük tovább. Aztán, mivel egy nagyon technikai jellegű dossziéről van szó, a jogi definíciók és a jogi következmények számunkra fontosak kell, hogy legyenek, végül pedig az is fontos, hogy a hatástanulmányokat ne előzzük meg, az FSB még ezeket jelenleg is készíti, és ezért fontos, hogy ezeknek ne menjünk elébe. Elmondom, ezek voltak módosítóim tárgyai, és azokat a témákat, amiket az előttem szólók már megérintettek, nem is fogom most felemlegetni. Néhány fontosabb pontot ugyanakkor a saját módosítom is, illetve az ALDE módosítói közül kiemelnék. Például a herkatokról sokan mondták, hogy mellette vannak-e vagy ellen. Én úgy gondolom, hogy a jó gazdaságirányítás kérdése az, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésünkre, mielőtt ezeket kezeljük. Még nem volt hatástanulmány, még nincs elég információnk, ezért úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban még várnunk kellene, és a módosítóim is ezt tükrözik. A definícióval kapcsolatban, ami szintén nagyon fontos, hiszen globális kereskedelemről van szó, ezért az FSB definíciójával összhangban kell ennek lennie, és ez sincs még egyelőre kész. Harmadik pont a jelentéstétel szakaszos megvalósítást javasoltunk a követelményekkel kapcsolatban annak érdekében, hogy bizonyos feladatokat delegálni lehessen, és azért is, hogy az ESMA határozza meg, hogy milyen jelentéstételi forma a legmegfelelőbb, és ezt majd az elkövetkezendő napok, hetek vitái során megbeszélhetjük. Az átláthatósággal kapcsolatban is javasolunk módosítót annak érdekében, hogy az aránytalan terhektől megmentsük a vállalatokat, a jelenlegi követelményeket is figyelembe kell vennünk, és ezeknek az előnyeit is, és az már a, a jelenlegi jelentéstételi követelmények eszközével is nagyon jól tudja ezeket szabályozni, úgyhogy az átláthatóságról ezt akartam mondani. Az utolsó pedig a, a nem szándékos jogi következmények. Itt is a definíciókkal van gond, ezért hozzáadtunk, illetve kiigazításokat tettünk a szöveghez annak érdekében, hogy ez világosabb legyen ugyanakkor jó, jónak tartanánk, hogyha a jogbizonyosság erősebb lenne, illetve hogy átgondolnánk, hogy milyen jogi következményei vannak annak, azok, annak amit modunk, például, hogy a, a jogi következmény annak, hogyha a tulajdonjogot átruházzák. Itt nagyon fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogi keretet semmiképpen ne tegyük tönkre. Ezen kívül még rengeteg apró technikai részlet és kérdés maradt. Remélem, hogy a viták után a bizottság által javasolt szövegnél jobb minőségű szöveget tudunk elkészíteni, amely az FST tranzakciókat javítani fogja. Köszönöm. Vielen Dank, Philipp de Köszönöm szépen, Philipp de Backer. A zöldek nevében Rina Ronja fog megszólalni. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm a jelentéstevő munkáját még egyszer, azért, hogy ilyen jó bemutatót tartott. Úgy gondolom, fontos először is abban egyetérteni, hogy egyrésztről szeretnénk, hogyha minden kockázatot lefednénk az értékpapír tranzakciókkal kapcsolatban, de ennél többet is szeretnénk, ugyanis szeretnénk ö, szabályozni a használatukat. Ezért ennek a rendeletnek az a célja egyrészt, hogy átláthatóságot biztosítson, másrészt pedig, hogy az alkalmazást szabályozza. Ezt, ezt mi is támogatjuk. Egy sor módosítót nyújtott be a GUE, amely nem változtat túl sokat a szöveget, csak inkább elmélyíti, és a szabályozásról szól például azért, hogy a rendszerszerű kockáz, rendszer szintű kockázatokat megelőzzük. Ezért javasoltuk azt is, hogy az újrafelhasználási lehetőségeket korlátozzuk. Szerintünk csak egyszeri újrafelhasználásról lehet szó. Arról is beszéltünk persze, hogy ezeket esetleg teljes mértékben le lehetne állítani, de most a javaslat ott tart, hogy szeretnénk, hogyha egyszer lehetne felhasználás, újrafelhasználás. A herkatokkal kapcsolatban örülök neki, hogy a jelentéstevő is úgy gondolja, hogy ezeknek a szabályozására is szüksége van, és annak ellenére, hogy az FSB még mindig nem készítette el az ajánlásait, azt hiszem, hogy a jelenlegi időpontban felelős parlamentként akkor is el kell kezdenünk a szabályozást ezzel kapcsolatban. Nagyon jó alapunk van már erre, ezért úgy gondolom, hogy nagy lehetőséget szalasztanánk el, hogyha egyáltalán nem foglalkoznánk a herkatok szabályozásával. Természetesen az is, lehe, az is egy lehetőség, hogy várunk, amíg az FSB elkészítette az ajánlásait, és majd utána foglalkozunk a szabályozásukkal. Aztán igen, támogatjuk azt a javaslatot is, hogy a, az Európai Központi Bank is része legyen ennek a rendeletnek, hiszen rájuk is vonatkozik az átláthatóság. Nem értjük, hogy az e- Európai Központi Bank miért annyira, miért fél a, a, az információ közzétételétől, hiszen nem arról van szó, hogy mindenki hozzáfér ezekhez, hanem csak a erre jogosult intézmények. Szeretnénk ezért ezt támogatni, azért, hogy ne legyen túl sok lyuk ezen, ebben a rendeletben. Azon kívül csak azt szeretném mondani, hogy nagyon jó alap ez a szöveg, és biztos, hogy sikerül kompromisszumokat kialakítani. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Scott Kártó kolléga kapja meg a szót. Elnézést kér Éva Zsoli, hogy nem tudott jönni, jelenleg fontos afganisztáni misszión vesz részt, és most az ő nevében fogom elmondani a módosító kommentárokat. Köszönöm szépen elnök úrnak, és a jelentéstevőnek, szóló kollégának a jelentést. Szeretném aláhúzni azokat a javaslatokat, amelyeket az FSB ajánlásának is megfelelnek. Egyrészt a teljes átláthatóságra vonatkozóak, és egyetértünk abban, hogy a nem pénzügyi aspektusokat is be kell ide foglalni. A 13-assal kapcsolatban az átláthatósági kötelezettségek kereskedői vállalatokra való kiterjesztésével is egyetértünk, és a herkatokkal kapcsolatos új módos, módszereltan bevezetésével is, amely megfelel majd az FSB ajánlásainak. További módosítókat nyújtottunk be a következő területeken az ESCB re is ki szeretnénk terjeszteni a, a, ezt, a, ezt, ezt a rendeletet, illetve a az értékpapír finanszírozási ügyleteknek, tehát jelentéstételét a, a kül, különböző szerződő felekre is kiterjeszt, ki szeretnénk terjeszteni, és az átláthatóság területén még szeretnénk megkér, kérni a bizottságot, hogy az inszolvencia szabályokkal is vesse össze az SFT szabályokat, illetve a csődbe ment intézmények ügyét is tekintse meg, amelyek maguk terjeszthetnek pénzügyi stressz helyzetet. Nagyon köszönöm mindenkinek az együttműködést ennek a nagyon fontos dossziének a megírása során. Elnök, köszönöm szépen. Eléggé kevés időnk maradt, de talán még van idő arra, hogy a catch the eye eljárás során valaki hozzászólhasson, ha nem, akkor Patrick Pearsonnek adom most a szót a bizottság nevében. Um. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Első kérdésem, hogy vajon az értékpapír transfert ki akarjuk-e zárni a hatáskörből? Négy gondolat is alátámasztandó azt, hogy ez nem egy jó ötlet. Részben azért, mert a kockázatokat növelnénk, mi a különbség tulajdonképpen a különböző megoldások között? Semmi. Ugyanaz ugyanis a kockázat, tulajdonképpen csak az idő szempontjából lehet különbséget megállapítani. De mind a két esetben az értékpapír átadás és a kollaterális szint esetében ugyanakkor a kockázattal kell számolnunk. Ráadásul a jogi bizonytalanságot is növeli, ugyanis ez benne foglaltatik a jogszabályban is. Sőt, kizárva azt, növeljük a jogi biztonság hiányát. Az iparág azt mondja, hogy tulajdonképpen az egész rendszer már magába foglalja a transfer lehetőségeket, de egyfajta roaming nyomást engedünk rá a rendszerre, hogyha ezt nem tesszük meg. Harmadsorban pedig, hogyha kivesszük ebből a körből a fértékpapír transfereket, akkor tulajdonképpen a hatáskör maga nagyon lecsökkent, több mint 90%-a az iparrák szerint a tranzakcióknak kikerülne akkor ebből a hatáskörből. És az utolsó gondolat ezzel kapcsolatban az az, hogy mi tulajdonképpen a probléma. A probléma az, hogyha belevesszük a transfereket, akkor tulajdonképpen a mostani rendszert kell megváltoztatni egy picit az iparág részéről, tehát néhány mondatnyi különbséget jelentene ez. Úgyhogy teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy nem jó gondolat, hogyha az értékpapír transfereket kivesszük ebből a körből. Természetesen a központi bankok problémájára is kell megoldást találnunk, nem lehet őket teljes mértékben kivenni ebből, de hát ugye itt a piaci um, szabályozó hatóságokba vetett bizalomról is szó van. És még egyszer, a piac szabályozók uh, szerepe ebben az értelemben mm, tulajdonképpen nem um, jelentős, tehát ők nem um, változtathatják meg a helyzetet. A legjobb lehetőség a meglévő szabályok alkalmazása, és ki kell kerülni azt, hogy kétszeres jelentést tegyünk, ezzel tulajdonképpen rossz információkat is küldenénk. A mostani MIFID rendszerre építve a lehető legjobban meg lehet ezt oldani. Ami a herkatokat illeti, ezzel kapcsolatban az az, hogy miután nem tudjuk, hogy milyen hatás fog mindez kiváltani, és milyen költségei lesznek, nem jó az, hogyha nem tudjuk, hogy ezeknek a jogszabályoknak milyen költségvonzata lesz, ezért talán a legjobb a kompromisszumos javaslat támogatása, ami pedig azt jelenteni, hogy hatásvizsgálatra van szükség, miután nemzetközi szinten megegyezések kerül sor. Szerintünk is tehát ez a legjobb megoldás. Köszönöm szépen. Köszönöm, bizottság! Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Renátó. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a megjegyzéseit és javaslatait. Én azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk mostanáig, mert sikerült eljutnunk kompromisszumokhoz nagyon sok kérdésben, sikerült kompromisszumra jutni a kis és középvállalkozásokra nehezedő terhek kérdésében, és a kompromisszumos javaslatok, amelyek a, K, a központi bankra, az Európai Központi Bankra vonatkoznak, nagyon jó alapot jelentenek egy új kompromisszum kialakításához. Az árnyékjelentéstevők is magyarázatokkal szolgáltak arra vonatkozólag, hogy hogyan lehetne elkerülni a értékpapír transferekre vonatkozó problémát. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy tényleg nagyon kockázatos lenne ez a javaslat szempontjából, mert ezzel tulajdonképpen 95%-át a piacnak kizárnánk a hatáskörből. Persze értem, hogy az értékpapírok, ugye itt az átláthatóságot próbáljuk szolgálni ebben a tekintetben, és a másik javaslat, amely pedig a strukturális és pénzügyi reformokra vonatkozik. Ott a, fél, a fő cél az az, hogy a szisztemikus kockázatokat tudjuk csökkenteni. Ebben az esetben nagyon oda kell figyelni arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan is néz ki a piac most, és ugyanakkor tudnunk el azt is, hogy a jövő szempontjából is el kell tudni kerülni a problémákat. Szerintem jó kompromisszumos alapra jutottunk, és remélem, hogy a következő napok során a vitákból egy kompromisszum fog kikristályosodni. A javaslat igen nagy részére vonatkozólag. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek a munkáját és a szavazás pedig március 23-án lesz, tehát van még időnk a munkához, és reméljük, hogy ezzel a fontos jogszabályjal kapcsolatban jó munkát fogunk tudni végezni. Ezt a napirendi pontot tehát lezárhatjuk. Következő napirendi pontunk struktúrális intézkedések az európai hitelintézetekre vonatkozólag. Könnyű elképzelni, hogy itt milyen fontos módosítások és milyen sok módosítás lehet. Most itt az ideje annak, hogy ezt megvitassuk, ezért meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Hökmárk képviselőnek. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek és a képviselőknek a munkáját. Nagyon sok módosítás érkezett, viszont a fontos problémákra vonatkoznak ezek, úgyhogy ebben az értelemben nem könnyű a helyzet, de azért mégiscsak sikerül majd klasztereket kialakítani ezekből a módosításokból, és valahogyan rendezni őket. Jó néhány kérdésre szeretnék most kitérni, és lennének megértéseim is. Először is. Mi is az a prop trading? És hogy hogy néz ki ez a piac szempontjából, ezek az alternatív befektetési alapokra vonatkozó intézkedések. Tulajdonképpen egy definícióra van itt szükség, és a jogbiztonság kialakítására ebben a tekintetben. Itt úgy gondolom, hogy sikerül majd ezt megtennünk. Lehet, hogy vannak különböző ö, vélemények, az alternatív befektetési alapokkal kapcsolatban, de tulajdonképpen nincsenek olyan óriási különbségek a nézetek között. Ami az aggodalmakat illeti, nagyon sokat vitatkoztunk már erről a témáról. Látnunk kell például az implicit támogatások kérdését. Én magam úgy gondolom, miután már a Bank Recovery Directive-nek is én voltam a jelentéstevője, és így sikerült a támogatásokat lecsökkentenünk. Persze az implicit támogatásokkal kapcsolatban az a legfontosabb, nem csak a mi vitáink tükrében, hanem az egész társadalom és a bankvilág felé közvetített üzeneteinkben, azt kell hangsúlyoznunk, hogy nem szeretnénk, hogyha implicit támogatások jutnának a részvényesekhez. Tehát ezt a fajta intervenciót nem akarjuk átvinni, a, akár kormány támogatásokról beszélünk, akár pedig mentőcsomagokról. Tehát ezek voltak azok a fontos nagy kérdések, amelyekről mindenképpen beszélnünk kell, ezt ki kell mondanunk, Ugye itt nagy befektetőkről van szó, akik szintén tudják azt, hogy elképzelhető, hogy lesz kivásárlás vagy mentőcsomag, de ugyanakkor ki kell mondanunk azt is, hogy mindig is lesznek viták azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk a befektetőket védeni, illetve a betéteseket védeni. Itt nagyon sok aspektusra oda kell figyelnünk. Tudjuk azt is, hogy részben a Deposit Guarantee Scheme-en keresztül már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Szeretném, hogy a Simon urat meg tudnám győzni Tehát ezzel kapcsolatban már voltak jogszabályaink. És ez nagyon érdekes is. És most fontos lenne azt tisztázni, hogy milyen explicit támogatások jutnak a bankoknak. Ez pedig az Európai Beruházási Alaphoz kapcsolódik ez a kérdés. Itt azt szeretném kimondani, hogy itt egy jelentmondás húzódik, ugyanis tulajdonképpen a bankok azok, amelyek nagy hasznot fognak ebből húzni, pedig a reálgazdaságba kívánjuk befektetni ezt a, ezeknek az alapnak a pénzeit. Mert itt ugye az alacsony kamatlábak miatt alakul ki az említett helyzet. Ugyanakkor tudom, hogy ezt a helyzetet meg tudjuk oldani, ez önmagában nem probléma számomra. Fontos volt az is, hogy a banki strukturális reformot összekössük a Banking Recovery Solutions Directive-vel, mert minél inkább összekötjük ezeket, annál hitelesebb az egész munkánk. A Bailin folyamattal kapcsolatban. És aztán a módosításokban nagyon sok téma felmerült, a home és a host countries kérdése. Hübner asszony, Karin szúr, Rozáti képviselő, mind rávilágítottak arra a kérdésre, hogy a home és a host között különbséget kell tennünk. Márpedig ez azért is fontos, mert egy másik dologra világít ez rá, Amennyiben nem foglalkozunk ugyanis ezzel a kérdéssel, akkor olyan kockázatok merülnek fel, hogy bizonyos országokban csak más országokból származó bankok fognak tevékenykedni. Ezt én így látom, de azt hiszem, hogy a helyzet értékeléseként ez azért általánosan elfogadható, hogy ezzel tulajdonképpen a piacot szűkítjük be ezekben az országokban. Például Lettország, Litvánia, Észtország kérdésére vonatkozóan azt tudom elmondani, hogy egy másik országból érkező bankoktól igencsak függő helyzetben vannak, és minden elemzés arra világít rá, hogy amennyiben ezt a szeparációt, ezt a különválasztást megtesszük, a home countries, vagy home országok tekintetében úgy a helyzet világosabbá válik majd a tőkefelhalmozás szempontjából is. Itt alapvető kérdések merülnek fel a bankunióval kapcsolatban, de van itt azért egy másik kérdés is. Jó látni azt, hogy igen sok parlamenti képviselő is rámutatott arra, hogy szükség van a beruházások támogatására, ösztönzésére az Unióba. És amennyiben most úgy viselkedünk, hogy a piacot alássuk, annak biztos, hogy hatása lesz a host országokra, de általában a gazdaságban is kimutatható lesz ez a hatás. Aztán az infrastruktúrális, illetve a kockázat alapú megközelítések között is feszültség húzódik. A módosításokban én megpróbáltam a kockázatokra referálni, szisztemikus kockázatokra gondolok, amelyek akár kisebb bankoktól is származhatnak, nem csak a nagy bankoktól. És természetesen ez az egész jelenlegi modern bankrendszer komplexitásából adódik, ugyanis a bankrendszer nagyon szorosan összefügg, összekötődik. Tulajdonképpen filozófiailag még akár azt is mondhatjuk, hogy ebben a nagy pénzügyi struktúrában minden bank egymástól függ, vagy egymás leányvállalata. Ezt láthattuk a Lehman Brothers példájában is. Nagyon speciális befektetési bankról volt szó, és mégis szisztemikus hatása volt az egész bankrendszerre kihatott. Éppen ezért nagyon sok módosítás rávilágít arra, hogy a fizetőképesség kérdését kell itt hangsúlyozni. Hogyha elolvassuk a módosításokat, de amennyiben a vitában valaki részt vesz, akkor is láthatja, hogy minthogyha egy törésvonal húzódna a szisztemikus kockázat kérdése és a fizetőképesség féle megközelítés között. Szerintem ez utóbbi nagyon jó eszköz arra, hogy hogyan lehet a szisztemikus kockázatokat csökkenteni ebből a szempontból, tehát ebből indulhatunk ki esetleg, ugyanis hogyha megvizsgáljuk az összes módosítást, akkor könnyen láthatóvá válik, még itt a kollégával nagyon sok vitánk volt, olyan volt, mintha egymással szemben állnánk, de azért ez nem feltétlenül így van, mert hogyha konkrét példákon keresztül próbáljuk a nézeteltéréseket tisztázni, akkor láthatjuk azt, hogy mindenkinek ugyanaz a célja, egy erőteljesebb, jobb, erősebb lábakon álló pénzügyi rendszer. Senki sem szeretné azt, hogy a szisztemikus kockázatok emelkedjenek, sőt ennek az ellenkezőjét szeretnénk. Az elképzelhető, hogy a retorikában máshogy jön elő, de nem igaz, hogy bárki is alá becsülni a befektetések szükségességét, vagy a host countries-okra vonatkozó célokat. Nagyon széles körű politikai egyetértés van a piaccal kapcsolatban, és én is úgy látom, hogy azért itt van kompromisszumra lehetőség, ezekre most rá is fogok mutatni. Arra gondolok, hogy nem annyira a szimbolikus problémákra, hanem a konkrét problémákra próbálunk reflektálni. Megpróbáljuk tehát a kötelező érvényű különválasztás kérdését megvitatni, de hogyha a szaggodalmakat vesszük, például arra gondolok, hogy a kereskedelmi bankok nagyon volatilisek, és ez egy problémát jelent, akkor ezt meg lehet tenni. Vagy hogyha például azzal a kérdéssel akarunk foglalkozni, hogy a nagy bankok csak abból kifolyak, hogy nagyobbak, nagyobb problémát is jelentenek, szerintem ezzel is meg tudunk küzdeni. Hogyha a home és a host countries kérdését próbáljuk firtatni, én szerintem abban is megegyezésre tudunk jutni. És most önhöz szólok, kedves elnök úr, aki Olaszország szülötte. Olaszországban született meg a, gazdas, a, a modern gazdaság a könyvelési szabályok megszületésével. Amennyiben legalábbis jól tudom, ez egyébként nem is volt olyan túl messze az ön ö, szülővárosától, ez Velencében, Velencéhez köthető ugyanis. Ez a fajta könyvelési, könyvvizsgálati rendszer ez ugye egy érdekes kulturális és történelmi párhuzam is, vagy dimenzió, de figyelmükbe ajánlom, hogy akik a kettős könyvelés témájával, nagyon izgalmas témájával foglalkoztak az egyetemen, akkor tudják, hogy akkor tulajdonképpen itt a reálgazdaság és a pénzügyi gazdaság összekötéséről van szó. Ez a célja a kettős könyvelésnek az azonnali kérdést a hosszú távú perspektívához próbálja hozzákötni. Ezeket a módosításokat, amikor végignéztem, akkor az a nézet alakult ki bennem, hogy itt egy újfajta átláthatóságot szeretnénk látni a kereskedelmi bankok tevékenységét szeretnénk átláthatóvá tenni. Ezen kívül van szükség felügyeletre, és az átláthatóság maga a hatóságokat is arra fogja majd késztetni, hogy tegyenek valamit akkor, amikor erre szükség van. Tehát a problémákat nem lehet majd eltüntetni. De ugyanakkor mindezt a piac működéséhez is hozzá akarjuk kötni, ugyanis a korábbi viták során kiderült már az, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy befektető biztonságot akar látni azzal kapcsolatban, hogy ne túl kockázatos befektetést eszközöljön, akkor a felügyeleti tevékenység is fontos ebből a szempontból. és hogyha a kereskedelmi öm, tevékenységeket szeretnénk modellálni, akkor azt is láthatjuk, hogy nagyon nagy a kockázat a volatilitás miatt. És ezzel is rá lehet kényszeríteni a hatóságokat arra, hogy tegyenek valamit. Itt nem csak a kötelező különválasztáson keresztül, hanem azzal is, hogy az összes össz eszközt szolgálatába tudják állítani ennek a célnak. Tehát ezzel biztos, hogy növeljük az egész pénzügyi rendszer megalapozottságát, ellenálló képességét. Hogy nem sötétben vagy árnyékban tevékenykedünk. Hogy komolyan foglalkozunk a felügyelet kérdésével, és szerintem én ezt olvasom ki a módosításokból is, tehát itt megint csak kompromisszumra látok lehetőséget. Köszönöm. Nagyon örülünk az ön optimizmusának, hogy kompromisszumképes, és természetesen itt van még Luca Patroli és még mások is, akik segíthetnek ebben. Ugye itt 8 milliárdról van szó. Az azért nagyon jó lenne, hogyha a bankok támogatásához ez elegendő lenne. Szerintem ez egy kicsit optimista hozzáállás, valószínűleg többre lesz szükség, de azért most várom a különböző kommentárokat a jelentéstevőktől. Köszönöm szépen elnök úr, és Gunának is megköszönöm ezt a csodálatos bevezetést. Hát bárcsak osztanám az optimizmusodat, vagy tudnám ezt osztani. Én nagyon örülnék, hogyha ezzel csökkenteni, hogyha tudná támogatni a 701 néhány módosító közül azokat, amelyeket mi benyújtottunk, és még másokat is, de egy kicsit aggódom, mert még az alapvető elemzésben is van hát hogy is mondjam, eltérés. És azzal a kérdéssel kezdődik ez az egész, hogy van -e egyáltalán ilyen probléma, hogy egy bank túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen, vagy sem. Mert szerintünk igen, Charles Goodhart az egyik meghallgatáson kiváló előadást tartott erről, és azt mondta, felhívta erre mindenkinek a figyelmét, hogy ugye eleve a mentő csomag nem biztos, hogy működik, mondjuk egy rendszer szintű kockázat esetén, rendszer szintű válság esetén. És nemrég olvastam ugye a zöld könyvet, Lord Hill zöld könyvét a tőkepiaci unióról. Ebből szeretnék egy icipicit idézni, ami nagyon jól um, illusztrálja ezt a dolgot, és a bizottságnak is hasonló a véleménye. A tőkepiacok működését az elmúlt években olyan intézmények működtették, amelyek egymással kereskedtek, tehát pénzügyi cégek által kiadott, kibocsátott kötvényeket más cégek vesznek meg, és ez az intézmények közötti kereskedelem nem e, jut el a végfelhasználóig, hanem a közvetítői láncon e, átmegy, a fertőzést és a rendszer kockázatot e, elterjeszti az egész rendszerben, és a tranzakciók nagy részében nem pénzügyi cégek állnak az ügylet túloldalán. Szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy továbbra is olyan összekapcsoltsági szintek vannak, amelyek nagyon bonyolultá teszik ezt az egész láncolatot, és egész egyszerűen nincsen, nincs ilyen, hogy túl nagy valami ahhoz, hogy csődbe menjen, vagy túlságosan komplex, és hogy mentőcsomagot kaphasson. Tehát szerintem ez nem elméleti felvetés, hanem itt egy nagyon gyakorlati megfogalmazásról van szó, szóval ez egy nagyon gyakorlati jellemzés, elemzés, ami alapvetően eltér attól, ami a jelentésben szerepel. Hát nem ö, példanélküli egyébként, hogy még ilyen alapvető véleménykülönbségek esetén is kompromisszumra jutunk, de azért legyünk tisztában azzal, hogy vannak ilyen véleménykülönbségek, és ezek nem tisztán gyakorlatiak nem tisztán elméletiek. Azt hiszem, fontos a bármilyen javaslatot megvizsgálni. Nagyon jó kompromisszum ez. A Volker és a Vicker megközelítés között, ugye a Vicker a teljes szeparáción alapul, tehát hogy a lakossági, illetve a nagyker tevékenységeket teljesen válasszuk szét, és a Volker megközelítés pedig az, hogy tiltsuk le a, a saját számlás kereskedést. Hát ez ugye nagyon könnyű az elméletben, és nehéz a gyakorlatban. Az eredeti bárnyai javaslatnak pontosan az volt a célja, hogy mondjuk vegyük figyelembe az előnyeit, az európai univerzális bankrendszer előnyeit, és próbáljuk közben a hagyományos banki működéseket támogatni, de hogy ezek folytatódhassanak. Itt, itt tulajdonképpen a fokozatokról van itt szó. Annyi mindent rögzítenek, el kell dönteni, hogy most tulajdonképpen miről van itt szó, hogy saját számlás kereske, kereskedelem, valamilyen tevékenység, vagy pedig sem, a, a mértékétől függ, és hogyha megnézzük mondjuk a legnagyobb 30 bankot Európában, akkor azt hiszem ebben a szabizottságban egyébként már említettem ezt korábban, de mindig érdemes elismételni. Tehát, hogyha megnézzük ezt a 30 legnagyobbat, akkor van közöttük néhány elég nagy intézmény, ahol 40% alatti a hitel arány. Tehát ez a hagyományos banki feladat, ugye, hogy hitelt nyújt más társaságoknak, ez tulajdonképpen a tevékenységük, illetve üzleti modelljüknek csak a kis része. És ez ugye nem egy hagyományos dolog, tulajdonképpen ilyenkor azt látjuk, hogy mondjuk nagy befektetési bankok átszázzák magukat mondjuk így lakossági kiskereskedelmi bankoknak, tehát ezzel tisztában kell lenni. Persze a kérdés, hogy, kérdés ugye az, hogy mi történik a gyakorlatban, hiszen mindannyian gyakorlatias emberek vagyunk. Tehát mondjuk, hogyan kezelnek a bankok egy-egy ügyletet egy ilyen helyzetben. Van erre egy nagyon rövid válasz, ez pedig az, hogy még ma is az SSM-nek megvan a joga, hogyha úgy gondolja, hogy túlságosan nagy a kockázat, akkor ezt meg lehet akadályozni. Tehát, hogyha hiszünk abban, hogy teljes diszkréciónak kell lenni, és nincsen olyan, hogy valaki túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen, akkor nincs értelme a rendeletnek. Hát ebből indulunk, én nem feltétlenül mondom, hogy ez az én kiinduló pontom, de ezt megemlítem. Tehát, hogy mondjuk meg legyen a teljes diszkréció, hát szerintem ennél mi tovább is akarunk menni, és ennek az egyik oka az, hogy ezt nagyon nehéz alkalmazni a gyakorlatban. Hát próbáljuk elképzelni ezt, hogy valaki egy felügyeleti szerv, és elméletben megvan ez a hatásköre, de a gyakorlatban ezt szeretné alkalmazni. Egy pénzügyi válságban mi történik? Hát még az is lehet, hogy a bíróságra citálják, és aztán, hogy annak mi lesz a végkimenetele, az eléggé bizonytalan. Tehát ezért lenne jó ö, szofisztikált mátrixokat alkalmazni, és küszöböket, és így tovább. Tehát, hogy a csontvázon legyen valami fajta hús, megtöltsük ezt tartalommal, és a bizonyítási teher is forduljon meg, mondjuk, hogyha ahhoz a kérdéshez jutunk, hogy valamelyik bankot le kell leválasztani, vagy sem, és ez az első módosító, amit itt akartam említeni, illetve azt is mondanám, hogy elmehetnénk akár még egy tovább, és visszamenni az eredeti Likán javaslathoz, hogy lehetne egy második küszöbérték is, ahol a, a leválasztás, a szeparáció az mondjuk nem a felügyeletnek a diszkréciójába tartozna, hanem automatikusan megtörténne. És a tanácsban most erről vitáznak, meg az elnökségben is, tehát hogy mondjuk egy ilyen jelzőlámpás rendszert alkalmazzanak-e. Hogyha jelzőlámpás rendszert alkalmazunk, akkor mit, arra kell figyelni, hogy mi van, hogyha ezt alkalmazzuk, de mondjuk a piros lámpa esetén az adott vezető dönti el, hogy ő most akkor áthajt ezen a piroson vagy sem, tehát mondjuk akkor nem sok értelme van az egésznek. Nagyon alaposan meg kell majd határozni azt, hogy mit is jelentsenek akkor egy ilyen jogszabályban a közlekedési lámpa különböző színei. Mert egyébként nem hasznos az egész. Nos, van egy második módosító, amelyre még röviden szerettem volna felhívni a figyelmet. Ez a saját számlás kereskedésről szól. Ugye nyilván a javaslatban benne van ennek a tilalma, és én ezt megerősíteném egy picit jobban, a, a saját részre végzett kereskedelmi ügyleteknek a tilalmát, mert nem csak arról van szó, hogy az alternatív befektetési alapokban valaki érdekeltséget szerez, hanem hogy ezt még tovább felhasználja. Egyébként a zöld könyvben, a tőkepiaci unióról szóló zöld könyvben ez benne van, és persze van, aki azt mondja, hogy, ugye a bankszektorban megszervezhetjük ezt mindent nagyon szépen, és aztán majd az árnyékbank szektorba áttolódik ez a tevékenység. Hát lehetnek árnyékbankok, de aztán ezek ne váljanak sérülékenyekké, törékenyekké, mert akkor problémákhoz vezethet a kialakuló helyzet, és ezért javasolnánk az eredeti javaslat egy szigorítását. Látom, hogy fogy az időm, elnök úr, egy harmadik dolgot szerettem volna még említeni. Az a kérdés, hogy mi van a különböző jogrendszerekben való működéssel. Ugye olvastuk, hogy az USA például átvizsgál két nagy európai bankot, legalábbis ezeknek az USA beli tevékenységét, és hogy milyen osztalékot hova oszthatnak, és így tovább és házi feladatot kapnak ezek a bankok, tehát azzal kapcsolatban, hogy az USA hatóságaival szemben akkor hogyan viselkedjenek, és ez is jól mutatja, hogy mennyire nehéz a legnagyobb pénzintézeteknek mondjuk lépni, és az, hogy például a, a valódi életben hogyan tudnak alkalmazkodni. Hát ugye amikor a bankstruktúra reformjáról beszélünk, akkor nem csak a, a Vicker és Volka javaslat szembeállításáról van szó, hanem mondjuk a, a egy belépési pont vagy több belépési pont, illetve a felügyeletek számára a különböző lehetőségek fenntartása és így tovább megfontolandó lenne. Ezzel kapcsolatban is vannak még módosítók, de most ezt befejezem, remélem, hogy ezzel kapcsolatban majd még részletesebben szólhatok később. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most az ECR következik, Kamal úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hát meglátjuk, hogy összetudom-e békíteni az előttem szóló két frakció képviselőjét. Jimmy Hendrix a kedvenc zenészem, ő egyszer azt írta, hogy holnap kékre vált majd a közlekedési lámpa. Hát, hogyha a közlekedési lámpáról beszélünk, akkor mondjuk ne feledjük el azt sem, hogy ígyük le, hogy milyen ö, színeket ö, fogunk alkalmazni, egy másik író pedig a Fekete Hagyó című művében azt mondta, hogy készüljünk fel a jövőre, tehát azért ez is megfontolandó. Most, hogyha rátérek a konkrét témánkra, és megnézem a benyújtott módosítókat, nyilván én is nyújtottam be, mások is nyújtottak be módosítókat, úgy gondolom, mint mások is sokan a többi frakcióban, hogy ugyanabból az elvből indulok ki, hogy a bankok a jövőben csődbe kell, hogy tudjanak menni, tehát én nekem nem tetszik ez a gondolat, hogy az adófizetők mentsék mindig meg a bankokat. Ebben a javaslatban én úgy látom, hogy a teljes politikai spektrum osztja az aggályokat a támogatással kapcsolatban, tehát hogy, így keresztbe támogatják az intézmények egymást, és hogy ez akár torzítja is a megfelelően működő piacot, hiszen itt implicit támogatások vannak. Mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kereskedési tevékenységek azok nem kaphatnak ilyen támogatást, és hogy a kockázatokat el kell kerülni. Én ezzel kapcsolatban nyújtottam be módosítóindítványokat, és láttam, hogy voltak más módosítók, például Lambert, illetve Dameszi kollégák módosítói, és mások módosítói tükrözik ugyanezeket az aggályokat, tehát osztjuk ezt a véleményt több frakcióban is. Aztán harmadik országokban működő hitelintézetek, mások is beszéltek erre, a, mondjuk Szingapurban, az USA-ban és így tovább vannak ilyen képviseletek, arról kéne gondoskodni, hogy ők ne essenek kettős csapdába, tehát hogy valami fajta módszert kidolgozzunk az ő esetükre. Ez a rendelet a társaságokat és más nem banki tevékenységet folytató intézeteket nem foglalja magába, illetve ezekre nem terjed ki. Aztán a Matrix részleteire én is kitérnék, hogy bizonyos hitelintézetek mi alapján tartoznak ide, ami a saját számláskereskedést és egyéb tevékenységeket, illetve hogy most tiltsuk-e be a saját részre végzett kereskedelmi tevékenységet. A pozíció szóval kapcsolatban én egy kicsit aggódnék, talán az enter into megfogalmazást használhatnánk itt az angol szövegben, az elmúlt öt évben ebben a szakbizottságban, ahogy dolgoztam, hogyha visszagondolok azokra az irányelvekre, amelyekről vitáztunk, például a, a MIFID és egyéb irányelvekkel kapcsolatban volt, hogy azért nagyot buktunk, és akkor hirtelen megoldásokkal álltunk elő, az EU-VCF legyen a megoldás erre, vagy a kockázati tőke alapokkal mit kezdjünk. A bankok fektethessenek ezekbe bele vagy sem, tiltsuk ebbe vagy sem, és mi van a nagy cégekkel, mi van a nagy magánbefektetőkkel, akik tisztában vannak a kockázatokkal, és így tovább. És hogyan tudjuk a kis lakossági befektetőket védeni. Én akkor a betétre vonatkozóan egy definíciót benyújtottam. Most nem, azért mondom, amit mondok, mert brit képviselő vagyok, hanem azért, mert számomra nagyon világos az, hogyha bármilyen Európai Uniós tagállamban már működik egy rendszer, amely ugyanezeket a problémákat kezeli, akkor nekünk nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy azokat a megoldásokat, azt a működő rendszert ne ássuk alá. És én tudom, hogy voltak olyan kollégák, akik idejöttek hozzám más országokból, és azt mondták, hogy hát őket nem zavarja, nekik jó lenne, hogyha ez az irányá, vagy ez a jogszabály működne mindenütt. De a fő cél az az lenne szerintem, hogy az, hogy ugye mondjuk mindenhol, mindenkire ugyanazt a sapkát húzzuk rá, szerte Európában egy ilyen megoldást próbálunk találni, azzal ne ássuk alá az egyes tagállamok által már elfogadott és működtetett rendszereket. Hát legyen azért itt rugalmasság, és próbáljuk garantálni ennek a robusztusságát, hogyha egyes tagállamok már tovább léptek szigorúbbak, akkor azt hadd tartsák meg azt az elért szintet. Azt hiszem ez az a három-négy terület, amelyek kapcsolatban én módosítókat nyújtottam be, és a frakcióm támogatja egyébként Hökmárk úr megközelítését. Én egy kicsit radikálisabb vagyok a saját frakciómnál, hát döntsék el maguk, hogy önök, hogy mi jelent a radikális, de hát nagyon egyszerű alapelem vannak. Az egyik az az, hogy az adófizető nem menthet bankot, a másik az, hogy a bankoknak is meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy csődbe mehessenek, illetve hát menjenek csak csődbe, miért számítsanak ők mindig arra, hogy őket kimentik, és a harmadik dolog pedig, hogy készüljünk fel a következő válságra, és ebben a válságban a igazgatóskat számoltassuk el, ne legyen az adófizetők által semmilyen mentőcsomag, és aki nem bírja, az menjen csődbe. Köszönöm a GUE képviseletében Fábio Demázi következik. Jaj, bocsánat, mondja az elnök úr. Szilvi Gulár először a liberálisoktól. Köszönöm szépen. Igen, valami kimaradt. Először is szerettem volna Gunárnak és a többi árnyékjelentéstevőnek is megköszönni a munkáját, mert ők nagyon sokat tettek ebben az ügyben, és én szerintem azért kialakulhat közös álláspont. Kamár úr is utalt erre, Jakob is részben. Szerintem mindenki kezd rájönni arra, hogy tulajdonképpen mit is jelent a kockázat és a felügyelet kérdése. És hogy részben el kell jutnunk odáig, hogy az adófizetők pénzét védjük, ezeket a kockázatokat kikerüljük, de ugyanakkor ebben még ugyan definiálandó, hogy hogyan, de a felügyeleti szervek részt vehetnének van-e itt szükség közlekedési lámpára vagy sem. Nagyon sok kérdés felmerülhet még, de ez másodlagos. A legfontosabb az az, hogy vagyon egyetértünk-e abban, hogy megpróbáljuk a kockázatokat csökkenteni, és miután az Európai Központi Bank is véleményében utalt erre, ami szerintem fontos, legalábbis az eurozónára vonatkozólag, hogy a felügyeleti hatóságoknak nagyobb hatáskört adunk. Itt nem arról van szó, hogy automatikusságot akarunk elérni, elképzelhető, hogy esetről esetre kell bizonyos témákban döntenünk, mennyiségi és minőségi szempontokat figyelembe véve. Szerintem ebben is meg fogunk tudni egyezni. A második gondolat, amire Gunár is utalt, és ami mindannyiunk számára fontos, az az, hogy hogyan tudjuk megtalálni az egyensúlyt a kockázatok kerülése és ugyanakkor a reálgazdaság finanszírozásának megakadályozása között. Most, hogy végre gyengén ugyan, de látszanak már jelei a gazdasági növekedésnek, fontos az, hogy az európai bankrendszer megmaradjon egészségesen, és azért megmaradjon a szuverén európai bankrendszer, mint olyan. Ezért fontos látni azt, hogy lesznek-e egyáltalán még európai bankok, és ha igen, akkor mit fognak tenni, milyen struktúrákat kívánunk elérni 10 vagy 15 év múlva. Milyen fajta pénzügyi tevékenységek lesznek még Európában, és ahogyan Szájed Kamál is elmondta, én úgy gondolom, hogy a bankoknak egészen más azért a helyzet a gazdaságban egy cipőgyárhoz vagy egy iPhone gyártóhoz képest. A finansztőkének más funkciója van a mezőgazdasághoz vagy az iparhoz képest, tehát ezt nem lehet egy szintre hozni. Tehát ezért fontos azt látni, hogy hogyan képzeljük el a pénzügyi helyzetet néhány év múlva. A belső piac, belső pénzügyi piac, nos hát nagyon drágán fizetjük meg a fragmentációt. Sajnos a válság alatt inkább visszaléptünk, úgyhogy most arra van szükség, hogy végre a problémákon felül tudjunk emelkedni. Gúnár és mások is elmondták már ezt, de azt is ide gondolom, hogy egyes tagállamok egyoldalúan jogszabályokat alkottak, ez most pedig életfontosságú kompromisszumnak kell jutni, mert különben elrontjuk az egész helyzetet, és fragmentált lesz az európai piac, lesznek olyan államok, amelyek saját rendszerüket fogják megvalósítani, és ezzel nem valósul meg a belső piac. Szerintem te sem így képzeled. Sokan beszéltek, és hosszasan beszéltek, úgyhogy még röviden arra gondolok, hogy néhány alapelvben kellene megegyeznünk, a felügyeleti szervek, a kérdése, valamiféle útmutatás és a fragmentáción való felülemelkedés, illetve a hatáskör minél szélesebb kiterjesztése, ugyanis nem tudjuk azt, hogy a következő években milyen fajta új tevékenységek lesznek és természetesen a jogszabály felülvizsgálhatóságát is biztosítani kell, mert nagyon sok nemzetközi szintű változásra lehet számítani, és amennyiben sikerül majd egy ilyen értelemben való körülírása, körülrajzolása a helyzetnek, akkor a, biztos, hogy nehéz lesz még a vita a részletek tekintetében, de mégiscsak, hogyha nagy tengelyekben meg tudunk egyezni, az jó lenne, és a legtöbb frakció szeretne előrelépni. Azt szeretném elkerülni, hogy ez egy nagy fiaskó legyen, és végül a bizottság és a tanács döntsenek a mi helyettünk, mi helyettünk is. Köszönöm szépen, Szilvi. Elnézést kérek. Most következik Fábio de Mázi a GUE-tól. Köszönöm. Amikor a banki rendszerről beszélünk, akkor ideológiai szempontból egy kicsit konfúzzá válok. Elmondom, hogy miért, vagy mire gondolok. Általában én szomtam a nemzeti tehát ezeket a nagy nemzeti cégeket védeni, és mégis itt most a banki szektor tekintetében, mint hogyha megváltozott volna a helyzet, és azért olaszként azt kell, hogy mondjam, hogy a cipőipar szerepét sem becsülném alá a gazdaságon belül, de a viccet félretéve, itt a parlamenten belül a too big to fail és a too interconnected, tehát a túlságosan egymáshoz kapcsolódás kérdését kell kezelnünk. A módosításokat elolvasom, és az derül nekem ki belőle, hogyha túl sokat szabályozunk, akkor a gazdaság nem fog talpra állni, és problémák lesznek, nem lesz likviditás a piacokon. Aztán van egy másik védelmi vonal is, amely azt mondja, hogy egy shadow banking szektor fog kialakulni, és ők azt mondják, hogy ezt nem lehet, ez nem lehet hozzáérni, mert akkor majd minden átmegy az Egyesült Államokba, és majd máshová még messzebb fog elmenni, globálisan kell gondolkodni, stb. Tehát próbáljuk meg becsületesen megközelíteni ezeket a témákat a banki strukturális reformokkal kapcsolatban. Nem hallottam egyetlen egy olyan érvet sem, amely a reálgazdaság való befektetésekre vonatkozik, mint hogyha ennek bármi köze is lenne a bankok méretéhez, vagy a likviditás hiányához. Tehát én úgy gondolom, hogy mindennek az ellenkezője az igaz, inkább a keresleti oldalon vannak problémák, nincsen elég befektetési kereslet, és ezért én hiszek abban, hogyha szépen megszabályozzuk az egész rendszert, akkor tulajdonképpen az egész pénzügyi rendszerben nagyobb bizonyosságot hozunk létre, stabilabb lesz a rendszer, és ezzel felszabadulnak energiák, illetve pénzek a reálgazdaság finanszírozásához. Tehát a GUE úgy gondolja, hogy a célokon kell dolgoznunk, a too big to fail, leg, túl nagy ahhoz, hogy ö, tönkre menjen kérdését kellene ö, megoldanunk. Nem túl sok minden változott az állami támogatások kérdésében sem, aztán a banki társ ö, szolgáltatások kérdése szintén szerepelnie kell ebben a javaslatban. Ezen kívül pedig fontos lenne a hatáskör kiterjesztése mindazon bankokra, amelyek esetleg ide, ebbe a körbe beletartoznak. Itt az 5% lenne egy jó küszöbérték. Aztán a különválasztás kérdésében mi még tovább mennénk. Mi úgy gondoljuk, hogy egyfajta esernyő rendszerre van szükség, mert ezzel minimalizálnánk a kockázatokat. Ugyanis nem akarjuk azt látni, hogy még a felügyelőti hatóságokat citálják bíróság elé a bankok. Ezek olyan aggodalmak, amelyek még az LKB tekintetében is felmerülhetnek, elképzelhető, hogy azért a végére kialakul valamiféle kompromisszum, vagy közlekedési lámparendszer, akármiről is beszéljünk, lennének különbség, vagy kivételek, készpénzfizetés, és így tovább, de azért a túl nagy diszkréciós jog szerintem kockázatos, és mi nem szeretnénk ezt látni. És végül mi úgy gondoljuk, hogy a túlzott spekulációt, a hedzseléshez vezető spekulációt kellene visszaszorítani. Mi úgy gondoljuk, hogy a jogszabálynak úgy kell megfogalmazódnia, hogy ne legyenek negatív hatásai a reálgazdaságra a spekulációs tevékenységeknek. Természetesen várjuk a vitát, és várjuk, hogy mindenki felelősen döntsön az adófizetők pénzéről, a sovereign debt kérdésében is, most ugye itt Görögországról sokat beszéltünk az elmúlt hetek során, ugye ott nem jól működött a bankrendszer, nem voltak megfelelő jogszabályok, ez volt az egyik probléma, és a kollégákat felszólítanám arra itt a parlamentben, hogy ne legyünk túl gyengék a pénzügyi rendszerrel szemben a GUE legalábbis keményen akar fellépni az adófizetők pénzének védelme érdekében. Köszönöm szépen. Filip Lamberti asszony. Well, I must say uh, that speaking after... Köszönöm. Jakob után beszélni mindig uh, nehéz, de a te bevezetőd az uh, valóban eh, egy sor kérdésben és ponton megegyezett azzal, amit én is gondolok, tehát nem is fogom ezt most itt eh, eh, megismételni. Egy banknak az élőképes, állóképessége az nem jelenti azt, hogy az egész rendszer állóképes, amit mi a BRT-ben tettünk, az egy nem Eh, rendszer elvű válság esetén működik, ugyanakkor egy rendszerválság esetén nem feltétlenül működik. Eh, a kisker és a befektetési bankoknak is van hasznuk, ez eh, nem is kérdéses. Itt nem arról van szó, hogy a kiskereskedelmi bankok csodálatos dolgok, miközben a befektetési bankok csúnya kellemetlen dolgok, mind a két bank félének, banktípusnak megvan a maga haszna. Ugye előfordult az, hogy és ezt vártuk, nem történt meg, hogy a kettőféle bankot egy tető alatt összehozzák, miközben ugye a kockázat terjedés, illetve a, a, a negatív kultúrának a a, a terjedése, illetve átfertőzédése eh, valójában működött, tehát a befektetési bankoknak a túlzott kockázatvállalása mint egy megfertőzte a kiskereskedelmi bankokat is. Eh, tehát, hogyha csak a negatív dolgait látjuk, a negatív következményeit látjuk annak, hogy egy nagy bankon belül van kiskerés eh, befektetési is, és ennek a hasznát soha nem látjuk, akkor azzal, azzal azért valami probléma van. Ez egy olyan jellegű kombinációja két banktípusnak, ami, ami nem megfelelő. E, ezt valamilyen módon kezelni kell, akár ilyen e, rendőrlámpa e, minősítéssel is, bár mi nem pontosítottuk ezt, és adott esetben lehetőség válik arra, hogy ezt a két tevékenységet nem lehet ugyanazon tető alatt végrehajtani, illetve végezni. Amennyiben a befektetési bank eh, életképes, akkor ez nyilván életképes mindenfajta támogatás és keresztfinanszírozás eh, nélkül is. Eh, tehát nem is beszélve arról, hogy ne kapjon támogatást az adófizetőtől. Ebben az értelemben én piaci liberális vagyok a szó legtisztább értelmében, amennyiben egy tevékenység, amelyet a beruházási bank végez, az nem gazdaságilag nem kifizetődő, akkor annak a tevékenységnek nem szabadna egy piacgazdaságban léteznie. Ez ilyen egyszerű. Tehát azt szeretnénk, hogy ne vizeződjenek fel a rendszer. Az értelemben egyetértek azzal, amit Jakub mond az, hogy a legfontosabb hitelintézetek a kockázatos termékek vonatkozásában további eladóként lépnek fel, ami azt jelenti, hogy nem ők viselik a kockázatot, hanem mások, akiknek továbbadják ezeket a termékeket. Ebben az értelemben itt egy rendszerkockázatról van szó, és ebben az értelemben a jelenlegi definíció alkalmazható az SMS, SSM rendszer, illetve rendeletben gyakorlatilag definiálva van, hogy mit tekintünk a rendszer szempontjából fontos banknak. Gyakorlatilag ezt ki lehetne terjeszteni erre a területre is, illetve a CDR4-nek a definícióit is lehet használni. Tehát minden ott van ahhoz, hogy meghatározzuk a jogszabálynak a hatáját. Na most, ami a diszkrecionális jogokat illeti, illetve lehetőségeket illeti, igen, ebből maradna valamennyi, de ezt egy rendőrlámparendszer megint csak tudná kezelni, ami azt jelenteni, hogy a kereskedelmi egységet el kell különíteni, eh, nyilván ott eh, ebben az értelemben lehet egy kis diszkrecionális eh, jogkör, tehát döntési, manőverezési lehetőség, ez a mozgástér, Emellett kitérnék még arra, hogy a felügyelők kaphatnak-e ilyen diszkrecionális jogokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a bankfelügyeletek eh, a nagy rendszer elvű bankokkal eh, kicsit ilyen cinkosságot vállaltak, eh, nem egészséges a viszony a nagy bankok és a bankfelügyeletek szereplői között. Ez egy ténykérdés, tehát hogyha túl sok diszkrecionális jogot adunk egy olyan testületnek, amely egyébként már igazoltan egy kicsit a benyomás befolyása alatt áll annak, akit felügyelnie kell, akkor én azt túlzott kockázatnak tartom, és e, túlzott felelősség e, adásnak is. E, erre voltak példák, én magam is utaltam erre. Az eurozónán belül az Európai Központi Bank legalább egy kicsit kulturálisan is és más szempontból is messzebb van azoktól, akiket felügyelni hivatott, és nyilván így majd szigorúban is lépne fel. Látjuk, hogy az LKB e folyamatosan a nagy rendszerbankok érdekeit védte. Ugyanakkor az LKB e soha nem hozott olyan döntést, amely szigorú volt a legnagyobb rendszerfalkotó bankokkal, e, vagy rendszer e, szinten fontos bankokkal. Ugyanakkor a tagállamokkal szemben igen keményen fel tud lépni az LKB, e ahogy ezt láttuk. Tehát az EKB, illetve a központi bankok túlzott felhatalmazása ellen is óva inteznék saját számlás kereskedést folytató bankok esetében pedig a hitelek, illetve hitelgaranciák nyújtása, amit ugye prop trading rendszeren belül gyakorlatilag egy hátsó ajtón keresztüli tevékenység lenne. Az államkötvények vonatkozásában a prop trading bankek számára a kivételeket megszüntetnénk, tehát amit egy korkredit intézet eh, kereskedelem területén megtehet, ugye itt prudens kockázatvállalásról és kockázatkezelésről van szó, eh, az megengedhető. Eh, ebben az értelemben azonban a bankoknak rendszeresen a kereskedelemről, kereskedelmi tevékenységükről be kell számolniuk, és arról, hogy ez milyen hatással van a kockázati kitettségüknek az állampapírokban, hogyha az állampapírok adnák ezt a fedezetet, vagy a fedettséget, az, az önmagában nem problémás. Ugyanakkor, hogyha az állami papírokkal való kereskedelem tud olyan is lenni, ahol az prop trading. De, de, de. És akkor itt a felügyeleti szervezetnek van keresni valója prudent risk management. Tehát prudens kockázatkezelésre van szükség a bank részéről. Ehm, Separating, we would rather have... Ami pedig a különválasztást illeti, ott mi egy pozitív listában vagy fehér listában gondolkodunk, amely azt jelenteni, hogy milyen tevékenység tartozhat a korkredit intézethez, ami pedig azon a listán nem szerepel, az nem eszenciális, tehát nem fontosságú, éppen ezért a, a korkredit intézményhez nem szabad, hogy tartozzon. Tehát ami... Um, Ennyit a fehér listák. Elf Yeah, for, regarding the, the British exemption. Ami a brit kivételt illeti, én ugye nem vagyok brit állampolgár, és eh, már korábban is mondtam, hogy ha eh, ezt eh, kiterjesztenénk az egész Egyesült, az Európai Unióra, akkor, akkor az elégséges lenne, és el tudnám fogadni. Mi azt javasoltuk alternatívaként a bizottsági javaslathoz képest, hogy ne országot, hanem bankokat hozzunk kivételes helyzetbe, tehát olyan bankokat, amelyek egy bizonyos jogrendszer alapján működnek, aminek egyébként ugyanaz lenne a hatása, mint a jelenlegi javaslatnak, és ezzel talán kiküszöbölhetnénk a tanácsnak, a tanács jogi szolgálatának a jogi kifogásait is, és akkor most talán áttérnék franciára, Szilvi. E, azt gondolom, hogy a belső piacnak az integritását meg kell őriznünk, az aggodalmaidat osztom, e, amennyiben nem sikerül megállapodnunk, akkor számos nemzeti jog fog egymás mellett működni, ami valójában a fragmentációt növelni fogja. Ugye az euróválsággal kezdődött a fragmentáció, és én magam a zöldek nevében is azt mondom, hogy nagyon hiszünk a piac integritásában. Ebben az értelemben a brit kivételes helyzet az már önmagában egy kis probléma, de ha intelligensek vagyunk, akkor azt azért még lehet kezelni. És ahol egy kicsit nem értek egyet veled, az az, és Fábióra utalnék, amit mondott, nincs bizonyítva az, hogy a nagy rendszerbankok azok, amelyek eh, amelyek nem vesznek részt a amelyek jobban részt vesznek a reálgazdaság finanszírozásában, mint a kiskerbankok, valójában az empirikus bizonyíték az ennek az ellenkezője inkább. Tehát azok a bankintézmények, amelyek csak a reálgazdaságot finanszírozzák, amelyek a válságban is ezt folytatták, és a KKV-kat finanszírozták, azok végezték ezt a munkát továbbra is. Ebben az értelmében az elválasztás az szerintem inkább pozitív lenne, mert nyilvánvaló, hogy a betétgyűjtő bankok nyilvánvalóan, hogyha csak a reálgazdasággal foglalkozhatnak, akkor a reálgazdaságba fogják ezeket a begyűjtött betéteket beleforgatni, és nem pedig más célra. Ez a reálgazdaság szempontjából jó, gyakran nem mindig, nyilván e, ez, e, ez e, felvet bizonyos kérdéseket ami pedig a francia bankrendszer sajátosságait illeti, lehet, hogy a piaci tevékenységben e, a, a résztvevők túlságosan e, eladósodtak, de a Société Générale és a BNP Paribas e, problémái úgy oldhatók meg, hogy ezek a piacon fennmaradnak, tehát ezeknek az elvála, itt az elválasztás az adott esetben az egyes tevékenységnek az eltűnését jelentheti. E, azt gondolom, hogy ezek olyan érvek, amelyek nem biztos, hogy megállnak. Ami a többi részét illeti a dolognak, konstruktívan próbálunk visszanyúlni. Köszönöm szépen ezt az átfogó előadást, Filip. Markus Szenip az e, FTD részéről szól most hozzá. Köszönöm szépen. Itt a mennyiségéről van szó, nagyon sok módosítás érkezett, ez pedig azt mutatja, hogy pozitív. Ez egy pozitív jel, arra utal, hogy minden frakció számára fontos ez a kérdés. Ez pedig mindenképpen jó jelnek tekinthető, azzal kapcsolatban, hogy talán jót fogunk tudni kihozni ebből, és együtt sikerül majd az európai bankrendszert javítani. Nem értek teljes mértékben egyet azzal az optimizmussal, amelyet a jelentéstevőtől hallhattunk a kompromisszumokkal kapcsolatban, mert szerintem vannak olyan gondolatok, amelyekben hatalmasak a különbségek a különböző frakciók között. Én remélem, hogy a kompromisszum keresés és egy kicsit az idővel való harcolás, ahogyan arra már a kollégák is felhívták a figyelmet. A parlament el kell, hogy mondja a véleményét ezzel kapcsolatban, és nem ö, várhatja passzívan azt, hogy mit tesz a bizottság és a tanács. De ugyanakkor azt sem szeretném, hogy ez a kompromisszum keresés oda vezessen, hogy aztán a végén senkinek sem okozunk vele jót. Remélem, hogy ez nem így lesz. Ami a módosítást illeti, mindannyiunknak abból kellene kiindulni, akkor, amikor a pénzügyi rendszert akarjuk megreformálni, vagy rá kell fókuszálnunk arra, hogy kikkel is dolgozunk. Itt olyan személyekkel és olyan szervezetekkel van dolgunk, amelyeknek nincsenek skrupulusaik, itt volt a Swiss Leaks, vagy más botrányok, amelyek erre fel is hívták a figyelmet, bármikor csak változtatgatták a kamatlábakat, és éveken keresztül segítették, segítette a bankrendszer a terroristákat, vagy pedig az adócsalókat. Tehát mindezt azért figyelembe kell vennünk, látnunk kell, hogy milyen szektor is ez, és ezért keménynek kell lennünk. Nagyon szigorú rendszert kell kitalálnunk, nem szabad kompromisszumokat, kibúvókat, értelmezési lehetőségeket adnunk, és a legfontosabb pontokra kell odafigyelnünk. Mik ezek? Számunkra ezek egyébként a módosításokból is kitűnnek a következők. Három gondolatról van szó. A too big to fail kérdése az egyik ilyen. Itt megint csak én is azzal értek egyet, hogy a bail nem fog működni egy szisztemikus válságban. Éppen ezért előzetesen kell, megelőznünk kell a szisztemikus kockázatot, válságot. A BRDD pedig a válság, egy-egy válságban lévő bank esetében lehet megoldás, de az egész rendszerre kiterjedően nem tud megoldást kínálni. Ezt vegyük figyelembe, és próbáljuk meg ezt a jogszabályt hatékonyá tenni, mert bizony a pénzügyi rendszernél ez egyre inkább látható. Aztán itt van a nagy bankok egymástól való függése, vagy egymáshoz való kapcsolódása. A globalizáció miatt ma egy nagy bankcsoportban egyfajta rázkódás kihat az egész pénzügyi rendszerre. Éppen ezért ezzel a gondolattal kell foglalkoznunk, mert így lehet az egész európai pénzügyi rendszert biztonságosabbá, koncentráltabbá és a reálgazdasághoz közelebb állóvá tenni. A harmadik gondolat az pedig a derivatívákra vonatkozik, ugyanis a derivatívák piaca tulajdonképpen toxikusnak mondható, ezek semmiféle hozzáadott értéket nem jelentenek a reálgazdaság szempontjából ezek kizárólag spekulációval foglalkoznak, tehát erre is oda kell figyelnünk. A rendelet hatáskörével kapcsolatban én is egyetértek az elhangzottakkal, és a módosításaink is abba az irányba mutatnak. Az SSM-mel kapcsolatban. A kritériumok tekintetében a legegyszerűbb útra, utan, úton kell haladnunk, de ez a leghatékonyabb is egyben. Egyszerű, világos kritériumrendszerre van szükség a kockázatok meghatározása szempontjából. Látnunk kell, hogy melyek a legfontosabb kockázati faktorok a bankok költségvetésében vagy könyvelésében, és itt egy kötelező különválasztást kell megtenni. Nem szabad, hogy túl nagy diszkrecionális jogot adjunk a hatóságoknak, mert bizony nagyon sokszor kevéssé világos helyzeteket láthatunk, nem túl átlátható a helyzet. Olaszország például a ellenőrzöttek ellenőrzők között jó példa arra, hogy mekkora összefonódások mutatkoznak, tehát itt megint csak minimálisra kell csökkenteni a kockázat, illetve a diszkréció szerepét. És végül pedig remélem, hogy sikerül majd kompromisszumra jutnunk, olyan kompromisszumra, amely tényleg javítja az egész pénzügyi rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. 10 perc percen belül még egy kis KSDI eh, eh, eljárást tarthatunk, és utána eh, Einer, aztán Bárc kolléga kapja meg a szót, és utána már mindjárt szeretném lezárni a hozzászólók listáját, nem is látok más hozzászólót egyébként is. Bárc kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, Szíman kolléga röviden fogok szólni, hogy még a bizottság is hozzá tudjon szólni a jelentéstevő előtt. Én úgy gondolom, hogy a sok módosítót tekintve abból tudunk kiindulni, hogy Gonár Hökmárk jelentése kiváló alapot ad a munkához az, azért megmarad a kérdés, hogy ezzel most mit, hogy fogunk tovább dolgozni, és a módosító indítványok azt is nagyon pontosan megmutatták, hogy még messze nem vagyunk egymással, nem, nem vagyunk egyet, nem értünk egyet egymással. Tehát még ezért sokat kell harcolni. Az a probléma, tudom, hogy probléma, hogy a a szanálhatóság problémáját meg kell oldani, de egyébként nyilván az a célunk, hogy a kockázatokat csökkentsük, és ne legyen automatikusan mindenképpen feltétlen e leválasztási kötelezettség. Ezt nem javasolnám, hiszen az automatikus, a bizonyos kereskedelmi tevékenységek automatikus kötelező leválasztását nem tartom észszerűnek. Egy ilyen leválasztás csak legeslegutolsó lehetőségként lehet igénybe vehető. Nagyon sok univerzális bank megfelelőképpen megállta a stressztesztet, ezért meg vagyok győződve arról, hogy ezeknek van jövője és nyilván vannak feladatok még a növekedés támogatása érdekében, azért meglep engem az, hogy egyesek egyrészt támogatják a növekedés és a befektetés beruházásokat, bár másképp viszont szeretnék az univerzális bankokat szétrombolni és felosztani, részekre osztani kell, hogy az egész Európai Uniót el tudjuk látni likviditással, persze ez fontos, de a bankoknak azt a lehetőséget is meg kell adni, hogy a belső piacon a finanszírozást a beruházások számára is biztosítsák, és ennek során az értékpapírpiacon is szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. Azt hiszem, hogy itt az első módosító a legfontos, módosítók között az a legfontosabb, hogy az alternatív befektetési alapokkal hogy fogunk bánni hogy tényleg tudják-e finanszírozni a reálgazdaságot, hogy e-, ehhez az kell, hogy olyan, olyan eszközöket is kihasználjanak, mint a jusszítók. E, és itt pontosan az, az alternatív befektetési alapokról szóló irányelvet kell megnézni, meg kell tehát tartani a koherenciát a különböző jogszabályok között. A módosítóim között még a német bankokról is szólok, amelyeknél úgy tűnik, hogy nincs a tőke, tőke áttételi hatás és a tevékenységek között túlságosan nagy kapcsolat. Én úgy gondolom, hogy a módosítók, módosítókat nézve tehát még nagyon sok dolgunk van, de bízom a jelentéstevőben és az árnyék jelentéstevőkben is. Remélem, hogy végül majd egy kielégítő eredményre tudnak jutni. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, Bálc úr. Még ped, most pedig meg is adom mindjárt a szót Martin Spotnikok a bizottság nevében, hogy ne kelljen tovább váratni a Költségvetési Bizottság tagjai. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli Hökmárk úr által előterjes jelentés, előterjesztett jelentés és a módosítókat is. A jelentés és a módosítók is nagyon jó alapot fognak nyújtani a további vitához, a további előrehaladáshoz. Egy sor érdekes elemet említenek, illetve tesznek az asztalra, ezeket készen vagyunk, készek vagyunk megvitatni osztjuk a képviselők véleményét arról, hogy fontos a megfelelő egyensúlyt beállítani a, a túl nagy ahhoz, hogy tönkre menjen méretű bankok kockázata között, ezeknek a csökkentések között, illetve másfelől a között, hogy ne legyen elég finanszírozás a piacon. Gulár asszonynak igazabban valóban lehetséges kompromisszumot találni. Annak is örvendünk, hogy a letelnökség és a tanács igyekszik ezt a kérdést megoldani, és reméljük, hogy pozitív eredményre fogunk jutni a jelentéstevőnek is, és minden más képviselőnek is rendelkezésére állunk bármilyen segítséggel, annak érdekében, hogy minél gyorsabb megoldást tudjunk találni. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak a hozzászólást, most pedig Hökmárk úrnak adom meg záró szónak a szót. Köszönöm szépen mindenkinek a vitához tett megjegyzéseket. Először is egynek nagyon örültem, ahogy elkezdünk a bankszabályozásra ö, térni, akkor mindenki liberális piaci szemléleteket kezd szellőztetni, és mindenki azt mondja, hogy liberális a piac szempontjából. Fábio, Filip, talán Jakob nem volt egészen ennyire ezen az oldalon, de köszönöm nekik a hozzászólásaikat. Azok, de azért azt is szeretném elmondani, hogy ennek mindenre kihatása lesz majd. Aki hagyományosan hisz a piacgazdaságban, mint ahogy én is, az tudja, hogy a piacgazdaság nem nyújt megoldást mindenre. Erős államra van szükség. A a BRRD-vel kapcsolatban is erről volt szó. A, akkor is azt mondtam, hogy Berlin nem old meg, a, hogy, hogy a belső feltökésítés nem old meg mindent. És itt, itt is nagyon eltérőek voltak erről a vélemények. És ugye Filip is, mások is mondták ma, hogy a rendszer szintű válságban nem mindig a bankok arra kell figyelni, hanem általában a gazdaságra. És nem mindig az a kérdés, hogy egy bank nagy vagy kicsi. És ezért van az, hogy hogyha megmentjük a bankokat, akkor ott a legkockázatosabb részvényes, részvények tulajdonosai fognak veszíteni. Szeretném tehát, hogyha most a BRD-re nem figyelnénk oda. Amikor a felügyelet felügyelőkről beszélünk, akkor is ez van. Ebben a szakbizottságban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az európai felügyeletet kialakítsuk, fejlesszük mindenféle szinten, és nem akarom, hogy azt mondjuk, hogy nem bízunk bennük, és hogy ez az egész fejlesztés így teljesen értelmetlen volt, hiszen akkor újra kell alkotnunk az egész rendszert. Azt hiszem, hogy most a felügyelőknek meg kell adni a megfelelő eszközöket, nem csak arra, hogy tudják, hogy mit tegyenek, hanem csak, hanem, hanem hogy tevékenykedni tudjanak. És itt az átláthatóság nagyon fontos. Szeret, mindjárt abba hagyom, mert tudom, hogy most egy külön garanciáról is szó lesz. Szeretném, hogyha egy kicsit pozitívabban tekintenénk erre az egészre. Amikor néhány kolléga azt mondja, hogy nem vagyunk optimisták, hogy lesz valami a kompromisszumokból, mert, mert mi ragaszkodunk a saját véleményünkhez. Persze, az ember minden, mindig ragaszkodik a véleményhez, illetve mindig úgy gondolja, hogy a saját vélemény az igaz, és a többieké meg nem. Azért vélemény. Jakob, én szeretném, szeretném, hogyha kialakulna egy megfelelő kompromisszum. A szociáldemokraták is, mi is olyan jogszabályt szeretnénk kialakítani, ami működik, de akkor el kell fogadnunk, hogy mi is hiszük, hogy nekünk van igazunk, de a másik fél is úgy érzi, hogy neki van igaza és ezért fontos az összecsapás, az, az, az, az ötletek ütköztetése. És ezért nagyon fontos, hogy az átláthatóságról beszéljünk. De én úgy gondolom, hogy erre megvan a lehetőség. Az EFDD például azt mondta, hogy nem hajlandók a kompromisszumra. Én Jakobtól például azt mondta, azt hallottam, hogy ő meg valóban hajlandó rá. Tehát úgy gondolom, hogy azért a viták a megfelelő irányba mutatnak, és én optimista vagyok, elnök úr. Látja, hogy már fél, hatvan, úgyhogy én most be is fejezem a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, Gonnár, tehát pontosan időben befejeztük. Mindenféle ellentétes vélemény megmutatkozott a mai vita alatt. Még csak arra szeretnék utalni, hogy a szavazás majd március 23-án lesz meg, és az áprilisi plenáris ülésen fogjuk tárgyalni ezt a dossziét. Most viszont a mi ülésünket bezárom, és üdvözlöm sok szeretettel a Költségvetési Bizottság tagjait, akik most az mi két bizottság által közösen tartott ülésre érkeztek meg. Oh,